Allora, buongiorno a tutti. Cominciamo con la parte riguardante le uh, informazioni. Jó napot kívánok! Kezdjük meg az információk átadását a tegnap 18 eh, órai koordinátori üléssel kapcsolatosan. Afganisztánt illetően a koordinátorok úgy határoztak, hogy véleményt fognak kérni arra vonatkozóan, amiről Árlaki kolléga beszámolt Geyer kollégának, aztán megállapodtunk abban, hogy a titkárságtól kérni fogjuk, hogy egy dossziét mutassanak be azzal kapcsolatban, hogy mi történt Afganisztánban a korábbi ciklus során, és elfogadtuk azt is, hogy néhány kérdést intézünk az Európai Bizottsághoz, az Európai Uniós források felhasználásával kapcsolatban Afganisztánban. A koordinátorok ezt követően úgy döntöttek, hogy kérik az Európai Bizottságtól, hogy tájékoztasson bennünket azon esetekkel kapcsolatban, amelyeket az Olaf derített fel Afganisztán vonatkozásában, ha vannak ilyen esetek, és szolgáltassanak összehasonlító adatokat az Európai Uniós projektek és egyéb nemzetközi szervezetek kiadásaival kapcsolatban Afganisztánban. Arlaki úr nyilatkozatait követően. És kiemeltük annak, is annak a fontosságát is, hogy egy zárt ülést tartsunk az ECON szakbizottsággal együtt az OLAF vonatkozásában erről a témáról, ami pedig az október 25-i olasz delegációt illeti úgy döntöttünk, hogy néhány módosítást eszközlünk, ami a kezdetben a titkárság által készített programot illeti, hiszen megnézzük majd az Európai Unió által finanszírozott projektek végrehajtását, és az anti-maffia, eh, illetve a maffia ellenes ügyész beszámolóit is meghallgatjuk a szervezet bűnözéssel és az uniós forrásokkal kapcsolatban elkövetett csalásokkal kapcsolatban, ami pedig a parlament eh, plenáris üléstermének használatát illeti december 9-én a korrupcióellenes szervezet ülésével kapcsolatban, ahol is körülbelül 600 személy kíván részt venni. Nos, a koordinátorok úgy döntöttek, hogy Buzek elnök elé bocsátják ezt a kérdést, hogy döntsön arról, hogy a plenáris ülés csupán intézményi felhasználásra használható-e, vagy sem. Ami az egyéb kérdéseket illeti, kértek a titkárságtól, hogy a Költségvetési Szakbizottság titkárságával egyeztessen egy dátumot, ami a módosításokat illeti a költségvetési rendelet módosításával kapcsolatban, hogy lehetővé tegyük a jelentőstévőknek a feladatuk nyugodt ellátását. A koordinátorok kérték, hogy az alap beszámolóját Afganisztánnal kapcsolatban bocsássuk rendelkezésre. Végezettül Meghívjuk majd Sefkovics urat, az Európai Bizottság alelnökét, aki az intézményközi kapcsolatokkal foglalkozik, hogy vitassuk meg vele a személyzet átvilágítását és a biztosokkal kapcsolatos etikai kódexet. Ennyi tehát a koordinátorok ülésével kapcsolatos információ a tegnapi napon került sor erre az ülésre. Most pedig térjünk át a mai fontos találkozónk témájára, amely az egész délelőtt el fogja foglalni. Ez az a struktúrás alapok átláthatóságával kapcsolatos meghallgatás. Itt nagyon-nagyon fontos témáról van szó a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság számára, amely mandátum a kezdetétől fogva, tehát már egy éve foglalkozik nagyon nagy elkötelezettséggel, a struktúrális alapok átláthatóságával, valamint az európai alapok átláthatóságával. Annak tudatában, hogy ezek az alapok meghatározóak az európai kohéziós politikai szempontjából, meghatározóak a gazdasági fejlődés szempontjából, valamint meghatározó az erős munkanélküliséggel való viszony is a tekintetben, és nagyon fontos az, hogy zéró toleranciát hirdessünk meg a csalásokkal szemben, a korrupcióval szemben, valamint elkerüljük azt, hogy a közkiadások, a közpénzek alkalmat szolgáltassanak a szervezet bűnözésnek arra, hogy beszűrődjenek ezekbe a szférákba, és ezen kiadásokat ellenőrizzék, tehát beszennyezzék az Európai Uniós források felhasználását. Nos, éppen ezért most nagyon elégedettek vagyunk, hogy sort, került, sort keríthetünk erre a találkozóra. Nagyon örülünk, hogy bemutathatjuk a mai vendégeinket, különösen El Dravennek, Jerry Brightonnak mondok köszönetet, aki Washingtonból érkezett, és volt ideje arra, hogy nagyon fontos beszámoló gazdagítsa a mai találkozónkat. Azt hiszem, hogy sok mondani valója lesz azt illetően, hogy az USA-ban hogyan foglalkoznak az közkiadások átláthatóságának témájával, hiszen ott is hatalmas számokról van szó, és nagyon fontos mindez az adófizető polgárok érdekében. Tegnap is említést tettünk arról, hogy Európában is nagyon súlyos probléma áll fenn, ami az Európai Uniós polgárok elfordulását, közömbösségét jelenti az uniós intézményekkel szemben, és az is probléma, hogy a közkiadások átláthatósága gyakran hiányos. Zsuli Pellegrin asszonyt is szeretném üdvözölni, aki Milánóból érkezett, valamint Katerina Maternovát, aki a kohéziós politika koordinációs és fejlesztési főigazgatóságának igazgatóhelyettese nem sokára csatlakozik hozzánk, és Morten Levejzonnak is üdvözletet mondok, aki a szemvevőszék tagja, más szemvevőszéki tagokat is üdvözlök itt körünkben, és szeretném kiemelni, hogy a szemvevőszék milyen értékes munkát végez annak érdekében, hogy ellenőrizni tudjuk a az Európai Uniós források felhasználását. Röviden beszámolnék a programról, a jelentéstevő röviden bevezeti majd a témát, Liberacki képviselő úr aki bemutatja majd a mai nap programját, aztán a két felszólalónak adok majd szót először, akik körülbelül 20-20 percet beszélnek, ezután kerül sor egy körülbelül 30 perces vitára, amikor is kérdéseket lehet feltenni az előadóknak, ezt követően pedig megadom a szót a többi előadónak, és ezt is vita fogja majd követni, remélem, hogy ez nagyon gyümölcsöző lesz. Nos, meg is adnám a szót Liberacki úrnak, aki ennek a nagyon fontos témának a jelentéstevője, a strukturális alapok átláthatóságával kapcsolatban. Tessék, önni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Hagyjaim és Uraim! Engedjék meg, hogy a, azzal kezdjem, hogy a jelenlegi gazdasági uh, helyzetben minden uh, neképpen számít az átláthatóságot az Atlanti óceán két oldalán. Uh, a transzparenciáról szóló viták nem újak. Az Európai Unió a transzparencia kezdeményezését 2005-ben indította, de mint minden ilyen kezdeményezés, már több éves vita előzte meg ezt. Az egyik fő eleme ennek az az, hogy a, a strukturális alapokban jobban kerüljön a felhasználásra, tehát jobb, jobban használják a transzferencia elvét, és átláthatóbb legyen ez. Etikai, etikai szabályok tartoznak ide, a transzparencia, a lobbizás fölött és a, a, közös, a, köz, a hozzáférhetőség a nyilvános dokumentumokhoz. Illetve az, hogy a, a az unió prioritásait használják a pénzalapok felhasználásánál. Az EU erre alapított egy menedzsment ellenőrzési ellenőrzési rendszert. Az embereknek ugyanis látniuk kell, hogy pontosan mi történik, informálódniuk kell arról, hogy hogyan használják fel a pénzeket, és garantálni kell azt, hogy az EU polgárok kialakíthassák az álláspontjukat a támogatott programokról, és így jobban feljeljenek szerelve, vagy szerelkezve a tekintetben, hogy el tudják dönteni, hogy melyikről milyen ítélete vannak. És ez igaz mm, Éppen azért, mert nagyon sok esetben a sajtóban nem megfelelően helytelen állításokat állítanak az EU-s pénzek felhasználásáról. Ugye 27 tagállam van, és majdnem ugyanennyi nyelv. Éppen ezért az EU szempontjából óriási nagy kihívás ebben a multikulturális környezetben a transzparenciát biztosítani. Biztos vagyok benne, hogy számos egyéb kihívás is áll az Európai Unió előtt. Ma pedig a strukturális alapokat veszük górcső alá, ez több száz millió eurót jelent, és tudjuk, hogy nagyon sok, tekint, nagyon sok területet lefed az európai strukturális alap, nagyon nagy figyelemmel hallgatjuk eh, az elszámoltatóságról, az átláthatóságról eh, eh, kapcsolatos gondolatokat, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen tanulságokat fogunk tudni levonni ezekből. Mindennyiunk számára komoly kihívás, hogy egy jó modellt tudjunk elérni a transzparenciára, amelyet a, a közpénzek elköltésének különböző területén lehet alkalmazni. És még egy ügy, amelyel foglalkoznunk kell. Az pedig az, hogy a különböző országokban, különböző régiókban, szövetségi államok és különböző fejlettségű államok különböző standardokat használnak az átláthatóságra. Kíváncsi vagyok már Pellegrin hozzászólására, mivel biztos vagyok benne, hogy nagyon sok hasznos információs példa lesz arra vonatkozóan, hogy a kohéziós politikát hogyan érinti a transzparencia kezdeményezést. És a Európai Bizottság képviselője is erről fog beszélni. Britan úrnak a munkájáról is fogunk hallani arról, hogy az internetes technológiák hogyan használhatók fel a polgároknak, a polgárok számára az információ hozzáféréséhez. Szeretnénk szeretnénk hallani arról is, hogy uh, hogyan lehet az információt uh, úgy elérhetővé tenni, hogy a leggyorsabban és a legtöbb emberhez érjen el. A számvevőszék részéről is érkeztek kiváló tagok és képviselők, és éppen ezért nagyon örülünk annak is, hogy megtiszteltek bennünket, hogy ilyen magas szintű képviselők jelen vannak. Mint az európai adófizetők szempontjából azt várjuk a szervezetektől, és mint magánszemélyek is, akik pénzeket kapnak, hogy világosan átlátható legyen, hogy ki milyen támogatást kapott. De azt is tudjuk, hogy rendkívül nehéz ezt az egyensúlyt fenntartani akkor, amikor a személyes magánszféráról van szó. Remélem, hogy a mai vita lehetővé teszi mindannyiunk számára, hogy a jó gyakorlat példáit meglássuk, tanuljunk ebből, amikor a transzparenciáról és a, a, a, támog, a közpénzekből való támogatási programokról beszélünk. Valószínűleg olyan ö, példákról is fogunk hallani, amelyek bemutatják, hogy hogyan lehet elérni azt a szintű transzparenciát, amelyet mi el szeretnénk érni. Ki fogjuk cserélni a tapasztalatainkat, véleményünket a transzparencia területén, amely nagyon ö, alapvető módja annak, hogy a hitelességet és az elszámoltathatóságot ö, javítsuk. Előre is köszönetet mondok mindenkinek a titkárság részéről és aki hozzájárult ahhoz, hogy a mai ülésünk létrejöhessen. Köszönöm a figyelmet, köszönöm elnök úr. Grazie a lei, onorevole. Köszönöm önnek, Liberacki úr. Nagyon kényes kérdésekről beszélünk, hiszen elég arra gondolni, hogy ami az Európai Uniós struktúra és alapokat illeti a 2007-2013 közötti időszakban, több mint 300 milliárd eurós összegről van szó, és a bizottság a felelőse ezen források felhasználásának. Obama vezetés alatt szintén fontos kezdeményezés született, 787 milliárd USA dolláros közkedés ellenőrzésére vonatkozóan, és az ellenőrzési és behajtási bizottságnak az a feladat az USA-ban, hogy ezen hatalmas összegek kiadását ellenőrizze, az esetleges csalásokat, pazarlást és helytelen kezelést megakadályozza. Egy másik átláthatósági szempont, amelyről ön is szót ejtett, Liberacki kolléga, Nos, ez éppen az a kezdeményezés, hogy az interneten megjelenjen a bizottság tevékenysége oly módon, hogy az adófizető polgárok azonnal láthassák, hogy hova is kerül ez a hova is kerülnek ezek a források. Véleményem szerint nagyon fontos a bizottság nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a beszedési kezdeményezéseket erősítsék, hogy megakadályozzák a csalást, a pazarlást, a visszaéléseket, hogy a beszedés behajtás átláthatóságát erősítsék, és a felhasználók szemére mindezen alkalmazásokat megkönnyítsék. A bizottság felelőssége, tehát az átláthatóság és a beszedés, és örömmel mutattam be Devening urat, aki itt van mellettem, aki 2009. februárja óta Obama elnök által kinevezett beszedési bizottság elnöke, és ő az, aki ezt a 787 milliárd eurós összeget ellenőrzi Clinton ö, elnök nevezte még ki a belpolitikai részleg elejére, és ez alatt a mandátum alatt nagyon fontos feladatot látott el a korrupció elleni küzdelemben, amelyet Jack, a, Jack Abramoval összefüggésben. Nagyon örülök, hogy eljött erre a találkozóra, amely fontos a struktúrás alapok felhasználása szempontjából, és kíváncsiak vagyunk tapasztalataira, terveire, annak érdekében, hogy a közpénzek felhasználása átlátható és helyes legyen. Köszönöm. Uh, thank you, Mr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselő úrok és hölgyek, üdvözlöm Önöket, és köszönöm szépen ezt a lehetőségemet, amit kaptam, hogy ma szólhatok Önökhöz, Önök előtt. 40 éve dolgozom az amerikai kormánynak, és abban az időben sok alkalmam volt, hogy találkozzam a kongresszus tagja előtt, de első alkalommal jelenek meg az Európai Parlament előtt. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, hogy beszélhetek az átláthatóság és az elszámoltathatóságról. Az átláthatóság és elszámoltatóság szenvedéllyel tölt el engem, amióta dolgozom, és Obama elnök úr a beszedési behajtási testület elnökévé nevezett ki 2009. februárjában. Nagy megtiszteltetés volt számomra, és az elmúlt 17 hónap karrierem csúcspontját jelentette és örülök annak, hogy megoszthatom tapasztalataimat önökkel, mint tudják. A beszedési átláthatósági testület része volt az amerikai 2009-es gazdaság élénkítő beruházás elősegítő csomag része, amely segítségével szerettük volna áthidalni a gazdasági válságot, sőt törvénybe iktatta ezt a csomagot Anna, most mi a célja ennek az új törvénynek? Hogy új munkahelyeket teremtsen, elősegítse a gazdasági tevékenységet, és hogy elősegítse az elszámoltathatóság és átláthatóság ügyeit a kormányzati közkiadásokban. Két bizottságot is kijelölt ez az úgynevezett beszedési törvény, és gyakorlatilag ezek az elszámoltatóság és átadhatóság elemeit tartalmazzák. Két feladata van ennek a bizottságnak. Egy felhasználó barát honlap segítségével az állampolgárok betekintést kaphatnak abba, hogy hová is költik azt a 787 milliárd dollárt, amelynek amely része ennek az úgynevezett gazdaság élékítő, illetve beszedési alapnak. Én vagyok az elnöke további felügyeleti bizottságoknak, és egy 13 tagú igazgatósági tanács van. Két fő kezdeményét szeretnénk végrehajtani. Kidolgozzuk a recovery.gov honlapot, illetve létrehozunk egy elszámoltathatósági programot. Ezen alapok felügyelete érdekében a testület különböző hatásköröket kapott az ide vonatkozó törvény értelmében. A testület mit is csinálhat? Auditálhat és felülvizsgálhat különböző gazdaságélénkítő kiadásokat saját maga, vagy pedig a fő, fe, tehát a fő ellenőrökkel együtt. Aztán a különböző hűtlenkezelés, csalás ügyeivel kapcsolatban léphet fel. Aztán közmeghallgatásokat szervezhet, illetve szerződéseket köthet külső szolgáltatókkal, akik auditorok, vagy tanulmánykészítők, vagy elemzők. Tudom, hogy 15 különböző nyelvre tolmácsolják szavaimat, éppen ezért, ha megengedik, szeretnék néhány fogalmat tisztázni. Esetleg lehet, hogy nem ismerik ezt a fő ellenőr fogalmat. Az amerikai Egyesült Államokban ezek a fő ellenőrök azt a feladatot kapják, hogy elősegítsék a gazdaságélénkét, és illetve ellenőrizzék a csalás ügyeit. Az Egyesült Államok szenátusa nevezik ki őket, ezek független ellenőrök, a következő feladataik vannak. Végre kell hajtaniuk különböző auditokat, vizsgálatokat az illetékes minisztériumok égisze alatt, aztán különböző politikákat javasolhatnak, amelyek segítségével elő lehet segíteni a gazdaságot, a hatékonyságot, illetve a kormányzati programok végrehajtásának hatékonyságát növelendő. Hagyományosan ezek a fő ellenőrök sok időt tölthetnek a csalások felkutatásával. Aztán vagy audit, vagy pedig büntető eljárás keretében, nyomozás keretében fedhetnek, fedhetik fel ezeket az eseteket. A 2009-es Recovery Act gazdaság élénkítő törvény azt írta elő, hogy nagyon fontos lenne az ilyen hihetetlen összeg, ugye több mint 700 milliárd dolláros alap elfecsélését. Ezt meg kell akadályozni. Fel kell lépni, mielőtt előkerül, előfordulna a csalás vagy hűtlen kezelés. A, úgy tetszik, az elszáma, ez elszámoltathatósági ága ennek a kettős missziónak nagyon fontos. Másfél éve folytatjuk a tevékenységünket, és úgy tűnik, hogy nagyon sikeresen jártunk el a csalás, a, a, a pénzek elpazarlása, vagy a hűtlen kezelés területén nagyon sok eredményt értünk el. Nagyon fontos az is, hogy meghatározzuk, hogy kik azok a magas kockázatot képviselő kedvezményezettek, akik esetében felmerülhetnek problémák. Három szintű rendszerről van szó. Az első szint a testület elemzőiből áll, ők a központban dolgoznak Washingtonban. Rengeteg adatot dolgoznak fel, és megnézik, hogy milyen magas kockázatot jelentő kedvezményezetekről van szó. Ez az átvilágítási folyamat nyilvános, és így mindenki számára hozzáférhető adatok kerülnek elő. Például megnézzük például azokat a korábbi elkövetett bűncselekményekkel terhelt vállalkozásokat. Vagy vannak olyan vállalkozások, vagy hamis címek, vagy nem teljesen átlátható gazdasági tevékenységet folytató ö, vállalkozások. Ezeket határozzuk meg, mint magas kockázatot jelentő ö, vállalkozásokat. A második szint pedig magas szinten kidolgozott szoftver elemeket használ fel annak érdekében, hogy feltárjuk ezeket a problémákat az auditálásban, nyomozásban, közbeszerzésben, programelemzésben, statisztikában használjuk ezeket az eszközöket, és holisztikus módon kívánunk felfedni bármi gyanúsat, amely segítségével egy korai előre, előrejelző rendszer tudunk kidolgozni. A harmadik szint az első két szint modelljeit használja fel, amely kockázat alapú menedzsment eszközöket dolgoz ki a felügyelő közösség számára. Létrehoztunk térképeket az egész Egyesült Államokban, amelyeket leginkább sújtott, olyan régiókat tárnak fel ezeket a képek, amelyeket legjobban sújtott a gazdasági válság. Szeretnénk megmutatni, hogy hol vannak azok a kockázatos régiók, amelyekkel külön figyelni kell, és van egy forró drót, ha úgy tetszik, amelyet fel lehet hívni, és ha bárkinek valami gyanús feltűnik, lehet jelentkezni. Ami az ellenőrző, felügyelő közösséget illeti. Meg kell nézzük, hogy hol van leginkább szükség a segítségre. Nyilvánvaló nagyon fontos az ismeretterjesztés, a tudatosítás, a testület tagjai, illetve a főellenőrök segítő kezet nyújtanak az illetékes szakembereknek, és e technikai információkat is biztosítanak a recovery.gov honlapon. Nagyon fontos, hogy a testület és a felügyelő közösség sok munkacsoportot állított fel, amely segítségével a csalás lehetőségét fel lehet mérni, miután, vagy mielőtt szerződéseket odaítéltek volna, vagy megbízásokat odaítéltek volna. Nagyon fontos tehát, hogy a fő ellenőr kollektív erejét felhasználjuk. Javítottunk a honlapunk minőségét. Nagyon fontos ez az eszköz ebben a nagyon is turbulens időszakban. Nagyon jól lehet így együttműködni. Ha megengedik, akkor szeretnék arról szólni, hogy hogyan kívánjuk az átláthatóságot garantálni. Az amerikai gazdaságélénkítő és újraberuházásról szóló törvény azt kívánja, hogy a kedvezményezettek számoljanak be arról negyedévenként, hogy hogyan használják fel ezeket az alapokat. A www.federalreporting.gov honlapon ö, felépítettünk egy ilyen adatgyűjtő rendszert. Tehát ebben a passworddel, kóddal védett honlapon az érintett kedvezményezettek adataikat beépíthetik, betáplálhatják ebbe a honlap gyűjtőrendszerbe. Tehát össze lehet kapcsolni a két honlapot, és utána meg tudják nézni az érintettek, hogy a régiókban, a településeiken milyen államilag támogatott gazdaságélénkítő programok vannak és eh, nagyon fontos, hogy mindenki nyomon követheti a pénz áramlását. Hogyha az állampolgárok azt gondolják, hogy olyas valamit látnak, ami nem igazán stimmel, akkor felhívhatnak eh, minket. Ezeket úgy hívjuk, hogy citizen IGs. Nyilván önök is tudják, az átlátható, elszámoltatható kormány, ez egy nagyon is divatos fogalom ma, hiszen a technológia segítségével leomlanak a határok, és eh, nagyon fontos a védelem garantálása. Az átlátható kormány koncepciója az ókori Aténhoz kapcsolódik, hiszen az állampolgárok mindennapi szinten beleszólhattak a kormányzásban. Természetesen a nyilvános tereken összegyűlő nők, férfiak kora lejárt, több milliárd ember hozzáfér az internethez, és életük minden részében használják. Az átláthatóság szerintem az a mód, ahogy a kormány biztosítja az állampolgárok számára a részvételt a döntéshozatalban. Nagyon fontos a célok elérése, a kihívásokkal való ö, megbirkózás. Ebből szempontból nagyon fontos az információ. Nagyon fontos persze, hogy az információ rossz híreket tartalmaz. Vannak olyan információk, amiket nem akarunk megosztani, de meg kell osztanunk. Szerintem az átláthatóságnak az egyik eh, hátulütő eleme, hát az, hogy hátulütője, az, hogy néha az ember szétjegez az adatokat, tehát néha kínos helyzet alakulhat ki. Azt láttuk, hogy tele voltak az adatok eh, hibákkal, hiszen az adatokat betáplálók és eh, elkövettek hibákat. Ezt tapasztaltuk meg munkák első részében. Nagyon fontos tehát azt elmondani, hogy az átláthatóságról lehet szépen beszélni, de megvalósítani, hát az nem könnyű, hiszen a kínosság érzése sok mindenkit visszatart. Viszont nagyon sok tanulságot le lehet vonni. Három kedvezményezetti jelentés ciklus zárt le, és tegnap van az egyik ilyen határidő, ez a negyedik beszámolási időszak, ami tegnap jár le. Azt szeretném elmondani, hogy minden beszámolási ciklusban egyre inkább javult a beszámolók minősége. Remélem a jövőben ez még inkább így lesz. Ami az áthatóságot illeti a 2009-es törvény megalkotói célja szempontjából, ez azt szeretné elérni, hogy a kormány elszámoltatóbb lesz, hogy az adófizetők azt láthassák, hogy az ő általuk befizetett dollárokat helyesen költik el, nagyon fontos tehát az, hogy az egyéni felhasználók maguk ítéljenek arról, hogy hogy költik el a pénzüket. Nagyon fontos tehát az, hogy nem mi ítélkezünk. Természetesen az, hogy egy honlapra kirakunk egy csomó adatot, ettől még nem átláthatóságról beszélünk. Az átláthatóság olvasható, felhasználó adatokat jelent, amelyeket fel tudnak használni az emberek kontextusba ágyazottan kell tekinteni az adatokat. Kiváltképpen, ami a kiadási átláthatóságot illet. Aktuális és pontos és megbízható adatok kellenek. Hogyha az adatok összezavarják az állampolgárokat, akkor ez sérti az átláthatóság ügyét. Én nagyra értékelem az átláthatóságot, ami az elszámolthatótársággal is összefügg. Nagyon fontos, hogy központi helyen gyűjtünk össze adatokat, nagyon fontos. Szoftverekkel, emberi elemző kapacitásokkal párosul mindez. Olyan helyzetbe kerültünk, ahol szinte minden megbízás, szerződést, az úgynevezett gazdaságélénkítő dollárok által finanszírozott minden programot át tudunk világítani. A főellenőri közösség sosem volt ilyen luxus, hely, luxusos helyzetben, egyfajta paradigmaváltás alakult ki, ami azt hiszem, hogy tovább él majd, azt követően is, hogy lezárul ez a Business Recovery új élénkítő program. Még két dolgot szeretnék elmondani, mielőtt az önök kérdésére szeretnék válaszolni. Az elmúlt másfél évben azt láttam, hogy az áltatotóság különböző lehetőségeket és erőt jelent az állampolgárok számára. Nagyon fontos tehát ez globális szinten az internetes kamerával ellátott telefonok, mobiltelefonok egyfajta robbanást jelentettek a szociális média területén. Nagyon fontos, hogy szinte mindenki hozzáfér a technológiához. Az recovery.gov nagyszerű kísérletünk azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy nagyon is étvágygér gerjesztő volt, és úgymond az állampolgároknak igenis megnőtt az étvágya az a kapcsolatban, hogy minél több információhoz hozzáférjen, és hogy bele tudjon szólni akár a kormány tevékenységében. Végül is az átláthatóság az igazi kormány átalakító erő. 40 éve dolgozom, mint említettem, a közszolgálatban, és az átláthatóság és az elszámlá, elszámoltathatóság szerintem nagyon fontos szerepet játszik, amikor is az állampolgárokat arról tájékoztatjuk, hogy mit tesz a pénzükkel a kormány. Lehet, hogy néhány állampolgártársunknak nem tetszik az, amit látnak, de joguk van, hogy meglássák. A gazdaságélénkítő program valóban átalakító erejű. Nagyon fontos, hogy az átláthatóság a jövőbeli amerikai kormányzati kiadásokra is vonatkoztató legyen. Nagyon fontos, hogy hogyan is kellene, meg kellene mutatni, hogy hogy kellene a kormánynak eljárniuk az adófizetők pénzével. James Madison, országom negyedik elnökét szeretném idézni, a 19. század elején ma is igaz, amit mond 200 évvel később. Népszerű kormány megfelelő információ, vagy az információhoz hozzáférés nélkül csak előjáték, egy tragédia, vagy farsz, vagy mind a kettő előtt. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak engem, köszönöm szépen, hogy nagy tiszteletű közösséggel megoszthattam gondolataimat. Grazie molto per cui... Köszönöm szépen ezt a beszámolót, amely rendkívül érdekfeszítő volt, amennyiben a kormányzati funkciókat és a társadalom részvételét fogta össze, hiszen a közforrások a nemzet érdekét, a polgárok érdekét szolgálják elsősorban. És egyes magán internet oldalak megjelentek az USA-ban, annak érdekében, hogy láthassák a polgárok, hogy hogyan használják fel ezeket a forrásokat. Jerry Brighto, a George Mason Egyetem kutatója, aki a technológiai politikai programot vezeti ezen az egyetemen. A kutatásai főként a technológiára, a távközlésre, a politikában összpontosulnak, valamint az átláthatóságra a kormányzaton, a kormányzaton belül. Egy internet oldal is van, és ezen azt vizsgálja, hogy hogyan szolgált az internet a felelősség növelésére, és ösztönzi az USA polgárokat arra, hogy egyre több ismeretet nyerjenek a városuk projektjeivel kapcsolatosan. Nagyon köszönöm, hogy megosztja velünk tapasztalatait, amelyek hasznosak lesznek bizonyosan számunkra, az Európai Parlament számára is. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt tagok! Jerry Brito vagyok, senior kutató a Mercatus Centerben, a George Mason Egyetemen, Virginiában. Az elmúlt években a kutatásom arra fókuszált, hogy az internetes technológiákat hogyan lehet kihasználni a kormányzat és a polgárok által, hogy az átláthatóságot növeljük és az elszámoltatóságot biztosítsuk. A demokrácia azon az elven alapszik, hogy a kormány erkölcsi tekintéje a, a polgároknak az egyetértésével, egyetértésén alapszik. Ez azonban csak úgy, csak úgy értelmezhető, hogyha a polgárokat informálják. Ez azt jelenti, hogyha a kormány titokban hoz döntéseket, akkor, akkor nem lesz hiteles. Ezért van szükség az átláthatóságra. Hogyha a hivatalos ülések nyitottak a polgárok számára és a, és a, a sajtó számára, hogyha a pénzügyek azok nyilvánosak, és hogyha a jogalkotás is nyilvános, akkor nagyobb a legitimitása a kormánynak. Tehát az átláthatóság nem egy öncél, hanem hanem egy eszköz egy célhoz, és ez a cél, az elszámoltathatóság. Az Egyesült Államok alapítói e, tudták ezt. A mi alkotmányunk e, előírja, hogy e, legyen megfelelő közlöny, e, fe, e, feljegyezik a szavazásokat, és ezt nyilvánosságra hozzák e, időről időre. Miért? Azért, mert hogyha e, a kormányt választunk, akkor tudnunk kell, hogy ki az a, milyen teljesítményt nyújtottak azok, akiket választunk. Tudnunk kell, hogy e, hogyan szavaznak, hogyan költik el a pénzünket, és hogy kivel találkoznak. És csak így tudjuk őket elszámoltatni, akkor, amikor szavazunk róluk, és akkor tudjuk, hogy ki az, akit mi mindig nagyon átlátható nemzet voltunk. A szavazás mindig nyilvános volt, a költségvetések is mindig nyilvánosok voltak, de mindig nagyon nagyobb volt a költsége ezeknek az, e, a hozzáférhetőség, hozzáférhető tételének a a jövedelem, nyilván jövedelembevallások, a megbeszéléseknek a jegyzőkönyvei, stb. stb. ezeket még nyilvánosságra hozzák. És ezért mindig a sajtóra bízták azt a feladatot, az emberek a sajtóban bíztak annak érdekében, hogy monitorozzák ezt a sok információt, hogy nyomozzanak, és hogy hadékonyan válasszák ki a, a lehetőséget. Az internet technológiák azonban nem csak csökkentik a információ hozzájutásának a költségeit, hanem megkönnyítik a polgárok számára, hogy megértsék és felhasználják ezt az információt. És ennek az lesz az eredménye, hogy mindenki lehet oknyomozó riporter, mindenki lehet főellenőr, úgymond. A kormányzati információk online nyilvánosságra hozatala nem csak az egyes usereknek, a usereknek hasznos, hanem harmadik felek számára is lehetővé teszi, hogy agregált adatokból csináljanak újabb adatokat. Tehát a kormányzatokat hasznosan használják föl. Például hogy, hogyha a szövetségi pénzkötési adatokat egy weboldalról össze lehet gyűjteni, és egy interaktív, interaktív térkép keretében meg lehet nézni azt, hogy ilyen helyen ho, hova költöttek el mennyi pénzt. Tehát, ha online elérhetővé tesszük struktúrált formátumban az adatot, akkor a magánfele, tehát a, a, a, a magánszféra ezt fel tudja használni. A struktúrált adat azt jelenti, hogy a komputeres alkalmazások számára le, lehetővé válik az, hogy, hogy adat, vagy hogy, hogy a dátum, cím, szerző, szószám, egyéb szempontok alapján szűrjék az adatokat, és ezt egy statikus weboldal nem teszi lehetővé. Amikor, amikor egy kormány adatokat tesz elérhetővé struktúrált formátumban, akkor az úgynevezett um, mesap technológiáknak uh, nyit utat. Ez azt jelenti, hogy uh, a mesap az olyan eszköz, amely lehetővé teszi az újságíróknak, a bloggereknek, stb. hogy uh, összemixeljenek információt, és így tudják ellenőrizni a kormányzatnak a tevékenységét. a mesápok a nyílt interfészekre és a struktúrát adatra alapulnak, és óriási potenciált jelentenek a kormányzatnak a munkájának az ellenőrzésére. A mesávok pedig olyan mintákat teszek, olyan mintákat teszek felismerhetővé, amelyek amúgy az óriási adathelyek mögött eddig elrejtőznek. Az erre vonatkozó volt az a maplight.org a MAP az a már ilyen Politics, tehát pénz és politika rövidítése, és az a, a weboldal célja, hogy <clears throat> felfedje a, a kapcsolatot a pénz és a politika között. De Newman alapította ezt a weboldalt, és ez a, kongre, a kongresszusi, a, a szavaz, szavazási adatokat és a kampány hozzájárulásokat köti össze. És így meg lehet nézni azt, hogy hogyan szavaztak a kongresszusi tagok, és honnan jöttek az ő kampány hozzájárulásaik. Tehát itt bár, bárki megnézheti, hogy mondjuk egy törvényjavaslat esetében mik voltak az érdekcsoportok, kik voltak, a, a, kik voltak az érdekelt felek, cégek, kik támogatott kit, ki hova szavazott, és ki kinek a kampányához járult hozzá. Hogyha a, a kormányzati adat hm, <clears throat> kormányzati adatokat ilyen formában nyilvánosságra teszik, akkor a mesepoknak lehetőségük van arra, hogy a ezek között a nagy adatmennyiségek közötti kapcsolatokat, rejtett kapcsolatokat felvegye. Persze még mindig kell hozzá a, az emberi ítélőképesség. És ez úgynevezett crowdsourcing, tehát ez a, az adatszűrés, a sok, a töm, az adatok tömegéből a hasznos adat kiszűrése. Akkor ezt mondom, akkor arra gondolok, hogy több száz ezer ember közül mindenki nagyon rövid idő alatt együttes erővel olcsón kialakíthat egy olyas valamit, ami, ami egy, egy, szem, egy embernek vagy egy szervezetnek nem lehetetlen feladat lenne, például a Wikipedia is egy jó példa. Most szeretném akkor elmondani, hogy milyen tapasztalataim vannak nekem, aki egy adatszűrő alkalmazást építettem fel, és, és azt, szeret, azt szeretném mondani, hogy, hogy elmondani, hogy, hogy egy egyszerű kutató, mint én, hogyan tud egy innovatív alkalmazást kialakítani, annak érdekében, hogy az elszámoltathatóságot nevelje. 2008. decemberében Barack Obama az Egyesült Államok elnökévé választották, de még nem került hatalomra. Szóval mindenki tudta, hogy ő és a kongresszus egy nagyon nagy mértékű stimulus csomagot fog elfogadni. És akkor az volt az aggodalom fő oka, hogy az önkormányzatok, akik ugye elsősorban kapják majd ezeket a forrásokat, nem fognak rendelkezni elegendő projekttel, amire tudnák költeni azt az óriási mennyiségű pénzt, amit a kormány akart nekik adni. És ezeket a projekteket hívtuk úgy, hogy indulásra kész projektek, vagyis olyanok, amelyeket azonnal lehetett kezdeni abban a pillanatban, hogy megkapták a pénzt, anélkül, hogy tervezzenek, vagy bármilyen késedelem legyen benne hogy a washingtoni politikusok félelmét csökkentsük. Az Egyesült Államok e polgármesteri e konferenciája, amely egy független testület, egy kutatást, kutatással bizott meg számos, több száz önkormányzatot, és az volt a feladat, hogy találjanak ki ilyen indulásra kész projekteket. Az önkormányzatok decemberben válaszoltak is erre, és megjelent egy 350 oldalas jelentés, amely 20 ezer különböző projektet tartalmazott. A utcai javításoktól a rendőri uniform, uniformiség, a különböző házépítési projektektől a park ápolásig minden, projektet, minden projektnek volt egy leíró neve, oda volt hogy mennyi pénzre van szükség, hány munkahelyet teremtene, és melyik városban lenne. Az egyik kollégám felhívta a figyelmet erre a jelentésre, kinyomtatta, a jelentést, 350, hát 350 oldal volt, és egy szövegkiemelővel kiemelte azokat a projekteket, amelyekre, amelyekről azt gondolta, hogy érdekes lehet számunkra. Ez nagyon sok időt vett igénybe, és sokszor nem tudta megállapítani tisztán a projektnek a leíró jelentésé alapján, hogy pontosan mit is, mit is jelentett ez a projekt, és pláne azt nem, hogy valóban érdemes volt ez finanszírozásra. Tehát megmutatta a kollégám, hogy mit csinál, és megkérdezted, esetleg nem tudnám alkalmazni az én ötletemet erre, az én adatszülő ötletemet. És igaza volt, abszolút megfelelő esettanulmány volt ez az én adatszülő alkalmazásomra. Eddig én csak a weboldalak fejlesztésével foglalkoztam, és rájöttem, hogy itt olyan programozási képesek kellnek, amelyekre én nem rendelkezem, úgyhogy egy, egy, egy populáris technológiai blogon leírtam az ötletemet, és kértem önkéntesek jelentkezését. Egy napon belül két professzionális szoftverfejlesztő jelentkezett is, és azt mondták, hogy szívesen segítenek nekem. Sosem is nem találkoztam korábban ezzel a két emberrel, Peter Snyderrel és Kevin Dwyerrel. Nagyon barátságosak voltak, és el is kezdtük a munkát, és kb. egy hét, egy hét alatt megállapítottuk, hogy mit szeretnénk csinálni. Végül pedig a Stimulus Watch nevű weboldalunkat a karácsonyi szünet alatt elkészítettük, és 2009. február másodikán el is indult az oldal. A Simulus Watch rendkívül egyszerű. Először is ezt a polgármesteri konferenciának a, jelenti, a, a riportját rá felvettük a weboldalunkra, és egy adatbázist kreáltunk belőlük. Itt tehát minden egyes polgár meg tudta nézni, hogy az, hogy az ő önkormányzata, az ő városa milyen projekteket támogat, támogatna, illetve hogy ott milyen ötletek vannak. És hogyha valaki egyszer megtalált, megtalált egy projekt, ami, ami érdekli őt, akkor rá lehetett klikkelni, és és, mi, és um, el lehetett dönteni, hogy szavaz-e valaki rá, vagy nem. Tehát a mi weboldalunkon ez a 20, ennek a 20 projektnek külön aloldala volt. Az emberek tehát, ahogy ráklikkeltek egy projektre, lehet, szavazhattak, hogy támogatják, vagy nem. A kérdés, amit feltettünk, az az, hogy ez a projekt kritikus, és igen, nem vagy nem lehetett válaszolni. Azért ezt a kérdést tettük fel, mert Ómán elnök azt mondta, hogy ezek a stimulus pénzek csak kritikus infrastruktúrára költhetők, és nem szabad egyéb projektekre költeni őket. Tehát a lehető legsemlegesebb módon tettük fel a kérdést, és azonnal látták a szavazás eredményeket. Másodszor, minden projekt egy wiki aloldalhoz kapcsolódott, sok esetben a, a projektek leírása címe nem volt teljesen világos. Például volt egy félmillió dolláros projekt, aminek az volt a címe, hogy Cincinnati Street Network, vagy Cincinnati, Ohio. Az egyik kollégám Elina, aki ezt elolvasta, és nem Cincinnati-ben lakott, fogalma sem mondta, hogy miről szólt fogalmam sem volt, hogy miről szól ez a projekt. Persze, aki Cincinnati-ben lakott, az tudja, hogy mik a helyi feltételek, milyen volt a helyi politika, ezért ők tudták, hogy miről szól a projekt, és, és ezeket azok az emberek hozzáírhatták. És azt láttuk, hogy több száz oldal, több száz ilyen, ilyen projekt kapott hosszas leírásokat. És ezt semmilyen szervezet nem tudta volna ilyen részletesen leírni, ilyen sok apró individuális projektről, ilyen rövid idő alatt. Harmadszor minden projektoldal, vagy aloldal kapott, tartalmazott egy, egy, egy kommentár szekciót, ahol a vitázni lehetett arról, hogy az egyes polgárok mit szerettek volna. Egy fórum volt tehát, a, egy részvételi fórum volt, egyfajta, egyfajta szelep volt, amelyen keresztül az emberek levezethették a feszültségei gondolatokat, elmondhatták. Az első hónapban két millió egyéni látogató látogatott el hozzánk, és mint elmondtam, ugye nagyon sok wiki aloldal is született a weboldalunkhoz, és nagyon élénk vita volt. Ami a legfontosabb volt, talán az a szavazás volt. Ez azt jelenti, hogy a polgárok azt mondták, hogy mondhatták azt, hogy nézzük meg a a legpopulárisabb projekteket, és ezt meg lehet nézni egy adott államra, Egyesült Államokra, vagy akár egy városra nézvést. És a lista legtetején lá, lá, voltak láthatók a kritikusnak ítélt projektek. A lista legalján pedig az éppen ellenkezőleg, tehát a legkevésbé kritikus projektek. Um, például a, a, a, a a golf, golfpályákra, egyéb ilyen jellegű projektekre nem annyira, ezeket a projekteket nem annyira kritikusnak ítélték. Ugyanakkor voltak olyan projektek is, amelyek, amelyeket fontosnak és kritikusnak tartottak, ezekről, ezekhez voltak hozzászólások. Amit a, a kollégám egyedül próbálta megcsinálni egy szövegkiemelővel, azt több százezer ember az ország különböző részén sokkal hamarabb, átláthatóbban és gyorsabban tette meg. Ugye a kormány, a kormány az erre vonatkozó törvényben a, azt írta elő, hogy átláthatónak kell lennie ezeknek a költéseknek, és a, a recovery.gov weboldalon 2009-ben a recovery.gov ugye megjelent, és az első riportokat ott nyilvánosságra hozzák el, az, az azt tartalmazta, hogy ki kapott ilyen stimulus támogatást, a támogatott neve, teljes címe, a teljesítés helye, az összeg, illetve az, hogy hány munkahelyet teremtett. A partneremmel együtt elkezdtünk dolgozni a Stimulus, a Stimulus Watch 2.0-as verzióján, és a célja megint az volt, hogy hogy ugyanazt csináljuk, mint az előzőnek, de most már a konkrét költést is tegyük hozzá az egyes projektekhez. Ma bárki meglátogathatja ezt az oldalt, beírja a zsányítószámát, és, lá, meg, és lát, láthatja az összes olyan projektet, amelyre állami pénzek mentek. Azt hiszem, hogy egy kicsit jobban is csináljuk ezért ezt a részét, mint a recovery.gov, mert um, amit mi, amit mi lehet, vagy elérhetővé teszünk, az, az nem elérhető a recovery.gov-on, um, hiszen nyilván ezt a web, egy, egy kormányzati weboldalon nem uh, lehetne nyilvánosságra hozni. Remélhetőleg tehát az az, eredmény, az az eredményt értük el, hogy az adatszűrés hozzájárul az elszámoltathatósághoz. Remélem, hogy a weboldalunk hozzájárul ahhoz, hogy több ezer főellenőr dolgozhasson az ország különböző részén. Mindenki megnézheti a saját környékén lévő projektet, és, és megjelölheti azokat a kiadásokat, amelyeket érdemes megvizsgálni. A történet lényege tehát az, hogy nem csak, a, nem csak az elszámoltathatóságot lehet elérni adatszüléssel, hanem hogy a független a harmadik felek projektjei, mint például a Stimulus Watch is segített ebben a recovery.gov-on megjelent, megjelent támogató, támogatók jelentései nélkül, a Stimulus Watch 2.0 nélkül mindez nem lenne lehetséges. Ugyanakkor a nyersalatot értelmesen és standard formátumban kell, hogy lehessen használni. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen. Grazie molto per questa. Nagyon szépen köszönöm ezt a... Nagyon szépen köszönöm nagyon érdekes előadás, most pedig megnyitom a kérdés-válasz a fórumot. Stász úr két szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A két előadónak nagyon szépen köszönöm az előadásait. Két nagyon érdekes előadást hallhattam. Működik a mikrofonom, kérdezi Stász úr. Igen, mondják a tolmácsok, működik, halljuk jól. Két nagyon érdekes előadást hallottunk, amelyből tanulhatunk itt az Európai Unióban is. Meg fogom nézni az említett honlapokat. Azt hiszem, hogy sokkal jobban értjük, hogy miről van szó, ha magunk ellátogatunk ezekre a honlapokra. Van néhány kérdésem. A Recovery Act, vagy konjunktúra törvény, milyen összegekről van szó? Hogy el tudjam képzelni, hogy milyen nagyságrendről beszélünk. És hány projektet támogat a konjunktúra törvény? Azért kérdezem, mert nálunk a struktúrás alapokról van szó, a regionális alapokról, a kohézus alapokról, a szociális alapról. Tíz, több tíz, száz ezer kedvezményezetről van szó. Szeretném tudni, hogy önöknél milyen nagyságrendről van szó. Hmm, aztán beszélt egy felhasználóbarát honlapról, egy olyan honlapról, ahol minden kedvezményezet megjelenik, milyen számokról van szó, hány kedvezményezetről beszélünk. És van-e megfelelő átláthatóság az adatoknál, amelyeket terjesztenek vagy továbbítanak, amelyek adatvédelem alá is eshetnének. Nálunk nagyon szigorú adatvédelmi előrásokat kell betartani az agráralap esetében. A az élelmiszer ágazatban dolgozó gazdák esetében van egy honlap, van két német gazda, aki az Európai Bírósághoz fordult, és panaszt nyújtott be, és az államügyész azt mondta, igen, az előírások itt az Európai Unióban ezeket megsértették, az adatvédelem, a személyes adatok védelme ellen vétettek, mi a helyzet az USA-ban? Lehet minden adatot továbbítani, vagy ott is van adatvédelmi törvény? Aztán Deveni úrhoz szeretnék kérdést intézni. Ön azt mondta, hogy 13 főellenőr van, ő az ön az elnöke. Nyilván egy egész ö, titkárság áll önök mögött, aki önöket segíti. Hány munkatársuk van, mi a státuszuk? hogy gondoskodnak arról, hogy függetlenek maradjanak a vizsgálódásaiknál, és hogy alakítják az együttműködés, az önök szolgálata és más hatóságok, a rendőrségek, a rendőri erők, a vámhatóságokkal, az az apekkel hogyan tartják a kapcsolatot. Hogyan működnek együtt más fontos kormányzati hatóságokkal. Egy másik fontos kérdés, Ön azt mondta, hogy itt vannak ezek az állampolgárok, akik főellenőrökként lépnek fel, hiszen a honlapon nyilatkozhatnak, és mondhatják, hogy valami nem kóser. Ez egy aktív dolog? Gyakran aktívak ennyire az állampolgárok, vagy csak olykor-olykor? Tényleg intézményesült ez már? Az emberek tényleg reflexzerűen teszik ez, vagy pedig ez egy elméleti lehetőség, hogy az állampolgárok szót emeljenek? Egy utolsó kérdés. Brétó úr előadására szeretnék hivatkozni, nagyon érdekesnek találtam, kiváltképpen az olyan emberek számára, akik utána akarnak nézni, ez nagyon is hasznos lehet azok számára, akik kritikusan akarnak annak utána nézni, hogy mi történik az állami támogatásokkal. Mi a kapcsolat a Stimulus Watch között egyrésztről, illetve a hivatalos hatóság között, amelynek vezetője Deveni úr. Hallgatnak-e egymásra? Köszönöm. Andreasen kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. A kérdésem Devani úrhoz szól. Ön beszélt arról a honlapról, ahol a kedvezményezettek a konjunktúra alapokból támogatott eh, projektekre vonatkoznak mennyire megbízható ez a honlap, amikor a kedvezményezettek számolnak be, nem pedig a kifizető ügynökség, akinek számot kellene adnia, és hogy lehet az, hogy az amerikai állami kincstárnak nincs más lehetősége arra, hogy ellenőriz, hogy hova mennek a pénzek. A honlapot nem kellene az amerikai kincstár adataival, vagy a kifizető ügynökség adataival feltölteni? Goldmans kolléga. Köszönöm szépen. Én a Studás Alapok jelentéstevője vagyok a Költségvetési Bizottság nevében. Egy kérdést tennék fel önöknek. A rendszer más Európában, mi ugye visszatérítési alapon működünk. Ez persze nyilván alapoktól, alaponként változó, de alapvetően visszatérítési mechanizmusok vannak. Az elején a kedvezményezett fizet, és később térítik vissza költségeit, utána a nemzeti kormányok lépnek be a folyamatba, és utána az egész dokumentációt leellenőrizte az Európai Unió, utána téríti vissza a kedvezményezettek költségeit. Ha jól értettem, már önöknél más a helyzet. Az én kérdésem az, mit tesznek, mielőtt egy csalás bekövetkezik? Hogy járnak önökkel? Hogyan tájékoztatják, nem tudom kit, hatóságot, vagy társadalmat arról, hogy nem hatékony az alapok felhasználása. Nem csalásra beszélek, hanem úgy tűnik, hogy a lehívási arány alacsony, hogy nem valósítják meg a terveket. A társadalmat vagy a hatóságokat kell tájékoztatni azon kedvezményezetők, akik nem hatékonyan használják fel a pénzt. Köszönöm szépen, Gressle asszony! Köszönöm szépen! Van néhány kérdésem. Ön azt mondta, hogy nem helyes adatok kerültek be a rendszerbe. Mi történik, ha van kártérítési igény, hogyha rossz adatokat táplátok be? Mennyibe kerül a rendszer felépítése, és mennyi adminisztratív kapacitás, mennyi emberre van szüksége ehhez, mennyi humán erőforrásra? negyed évente elektronikus úton számol be, vagy készít jelentést a kedvezményezet. Hogyan lehet fegyelmezni a kedvezményezeteket? Milyen szankciók vannak? Milyen visszakövetelés? Milyen ez a behajtási vagy követelési rendszer? Ítéletre van-e szükség, vagy elég, hogyha az hatóság állapítja meg, hogy nem jól használtak fel a pénzeket? Tehát mit válthat ki egy ilyen visszafizetési követelés? Nem tudom, hogy volt-e már erre. Mit jelent a sikeres projekt? Hogyan mérik a projekt sikerességét? Ami a szervezetbűnözést illeti Európában a gond az az, hogy amikor a kedvezményezetteket nyilvánosságra hozzák, hogy védőpénzeket kell fizetni. Nem tudom, hogy önöknél van ilyen. Brito úrhoz szeretnék egy kérdést intézni, hogy mi mindent lehet csinálni. Örülök, hogy még nem vagyunk ennyire előrehatott állapotban Európában. Vannak politikai döntések, amelyek azért megkérdőjelezhetőek. Bizonyos döntéseknél, ahol mindent megteszek a döntésért, nem szeretném, ha nyomást gyakorolnának rám. Nyomást gyakorolni szerintem, amit ön mondott ezzel a rendszerrel, az Egyesült Államokban hogyan tudják ezt a nyomást ellensúlyozni? Köszönöm. Grazie. Onorevole Vaughan. Köszönöm, Vaughan képviselő. Uh, um, Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy a rendszer, amelyet ön leírt nekünk, eh, lenyűgöző. Nem tudom, hogy néhány régió Európában, amely alapokat kezel, nem tudom, hogy egy ilyen rendszert ki tudna -e alakítani. Walesben nagyszerű honlapunk van, amely minden projektet eh, leír, de nem annyira kiterjedt, mint az önök honlapja. Az én kérdésem a nagyságrendről szól. A kérdéskör nagyságrendjéről. Tehát milyen százaléka a projektek hány százaléka, amely támogatást kapott, áll abban a helyzetben, hogy felmerülhet a csalás vagy a hűtlen kezelés lehetősége. Mi a csalás? Rendszeresen foglalkozunk ezzel a kérdéssel az Európai Parlamentben. Egy másik kapcsolódó kérdés, mi az elfogadható önök nulla toleranciát, vagy valami fajta küszöböt határoztak meg a csalása kapcsolatban, nem tudom, hogy 3%-ként, tehát lehet esetleg a projektek 3%-áról azt mondani, hogy ott felvállalható egyfajta kockázat. Ami a két honlapot illeti, amiről hallottunk ma, ha van egy ilyen nyitott rendszer, nyilvánvalóan egyének és érdekcsoportok vádakat fogalmazhatnak meg, például ha akarják ásni valamelyik projekt sikerét, vagy a helyi önkormányzatot akarják aláásni. Az a kérdésem, hogy ez gondot okoz-e? Ha igen, akkor hogyan kezelik ezt a problémát, ezeket a vádakat? Sondergaard. Köszönöm, Sondergaard képviselő következik. Köszönöm a két beszámolót, amelyek valóban nagyon érdekesek voltak. Szintén néhány kérdést szeretnék feltenni. Az imént elhangzottak alapján van-e statisztika arra vonatkozóan, amiről beszámoltak? Tehát a pénz mennyiségére vonatkozóan, amelyet nem helyes módon fizettek ki, illetve van-e megkülönböztetés azon nem helyes módon kifejezett pénzösszegek között, amelyek esetében csalás eset elfen, illetve azon esetek között, ahol csak adminisztrációs hiba van. Van-e ezen két esetre vonatkozó pontos információjuk? arra tényre helyezte a hangsúlyt, hogy a polgárok helyi szinten mindenféle információval rendelkezhetnek az internet oldal révén, tehát a projektek kiválasztásához is hozzájárulhatnak e módon. De vannak olyan projektek, amelyek nem helyi, helyi szintűek, ilyen esetben hogy járnak el? Elnök, köszönöm. Geyer úr. Köszönöm, elnök úr. Szintén köszönetet szeretnék mondani a két előadónak. Egy kérdésem lenne, amelyet Zondergaard úr már feltett, úgyhogy ő ezt ezáltal már elintézte. De Venni úrhoz lenne egy kérdésem, talán egy megértési problémával van dolgom. Ön, ön ugyanis azt mondta, hogy az USA regiói, ahol, régiói, ahol a válság különösen erős volt, a kockázati tényező hatája alá tartoznak, nem tudom, hogy ez mi, mennyiben jelent kockázati tényezőt az ön szemszögéből. A második kérdésem pedig a feszültségi viszonyra vonatkozik a magánadatok és a nyilvános információk közötti feszültségre. Az Európai Unióban élne, ha ilyen javaslatokkal élne, akkor én például biztos lennék abban, hogy az érdekképviseletek, az érdekszervezetek a vállalkozók részéről valószínűleg elutasítanák a messze menő nyilvános beszámolási kötelezettséget, hiszen van üzleti titok, hiszen itt a konkurenciával kapcsolatos problémákról is szó van, ami a likviditási helyzetét illeti egy adott vállalatnak, vagy az innovációval kapcsolatos információkról. Tehát ezeket bizonyosan elutasítanák, és parlamenti képviselőként az lenne a problémánk, hogy ezen érvelés ellen tudjunk hatni. Hogyan oldják meg az USA-ban ezt a problémát, hogy a kedvezményezetek, amennyiben vállalatok, ilyen ö, problémákkal küzdenek a nyilvános beszámolási kötelezettség, illetve információk, illetve az üzleti titok ö, összefüggésében. Elnök, köszönöm, megadom a szót az előadóknak, először Devenin úrnak tessék. Well, thank you very much for those questions. Köszönöm szépen a kérdéseket. Um, nagyon, kb. 30 válaszom lesz. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy mennyi, tehát a pénz összegekre. 787 milliárd dollár. Azt gondolom, hogy eddig 175 ezer kedvezményezett volt. Két fő csoportba osztjuk őket. Az, az, elsődleges, az elsődleges és a másodlagos kedvezményezettek. És ők ketten teszik ki tehát ezt a számot. 29 ügynökség van az Egyesült Államok kormánya alatt, amelyek ilyen konjunktúra pénzt kaptak, hogy kioszták a kedvezményezetek. Ezért tehát 29 főellenőr van, akik készen állnak arra, hogyha megkerüljük őket, hogy, hogy nyomozást, illetve vizsgálódást végezzenek. Tehát a mi a, a forrásainkat a szövetségi kormányon keresztül osztjuk szét, és az igazgatóságnak megvan a lehetősége, hogy, hogy a főrendelőket felkérje ilyen, kedvez, ilyen kutatások, illetve vizsgálatok lefolytására. Eddig több mint 500 auditot folytattunk le például, és 350 bűnügyi eljárást kezdeményeztünk országszerte. Tehát Washingtonban az igazgatóság kb. 50 emberből áll, és a 29 másik ügynökség, tehát a 29 ügynökséget bíztunk meg azzal, hogy ezt a pénzt osszal. Azt jelenti, hogy megvannak az erőforrásaink ennek a munkának az elvégzésére. Ugye felt, volt kérdés ugye arra vonatkozóan is, hogy, hogy a polgárok miképpen vesznek részt ezekben a projektekben. Ugye több ezer polgár telefonál ah, minden hónapban, és rendkívül kidolgozott rendszerünk van, amelyeknek a során megszűrjük ezeket a telefonhívásokat. Vannak olyan, olyan Hát, hívások, amikor az emberek panaszkodnak az Obama elnökre vonatkozóan, vagy a kormányjal kapcsolatosan panaszkodnak. Tehát valahogy eh, kiszúrjuk nyilván azokat a hívásokat, amelyek lényegesek, és ezt úgy találtuk, hogy körülbelül egy tizede a hívásoknak az, amely, amely eh, a tapasztalatom szerint, az, elmúlt, tehát az ilyen, ilyen típusú tapasztalatom szerint, tehát 10 a hívások 10%-ából lesz eh, vizsgálat. Az összes többi az igazából csak panasz, vagy csak valaki, aki beszélni akar valakivel, és azért éjjel, akkor éjjel telefonálnak. Amúgy egy rendkívül nagy, jól kidolgozott rendszerünk van, operátorok vannak, faxon is e, lehet küldeni palaszokat e-mailben, telefonon keresztül, tehát ez ki van dolgozva. Egy másik kérdés, is elhangzott, miszerint miért a kedvezményezettektől kapjuk az adatokat, és miért nem az ügynökségektől. Igazából mind a kettő irányból jön adatszolgáltatás nekünk. Először a kedvezményezettektől kapunk adatot, és aztán majd később visszatérek a válaszra. Minden kedvezményezett, akit mi, akire mi figyelünk, azok, azok nem természetes személyek, hanem azok jogi személyek, tehát vállalkozások. Vagyis, hogyha vállalkozások kapnak közpénzeket, akkor ezeket nyilvánosságra lehet hozni. Itt már nincsenek adatvédelmi aggályok. Mi azt gondoljuk, hogy nem. Tehát semmiképp sem szegjük meg az amerikai az amerikai adatvédelmi szabályokat, hiszen akkor már nyilván leállítottak volna bennünket úgy, úgy, érzi, úgy érezzük, hogy a közpénzekhez igazából nem tartozik semmilyen adatvédelmi szabály, hiszen aki közpénzeket kap, annak ezt sem kell hozni, hogy mire költi, de még egyszer mondom, itt vállalkozásokról van szó elsősorban. Az ügynökségektől is kapunk információt arra vonatkozóan, hogy kinek adták a pénzeket. Biztos vagyok benne, hogy nem lepődnek meg, hogyha azt mondom, hogy Amerikában néha nem ennyire könnyű megértenünk, vagy tudunk, hogy kinek is adták a pénzt az ügynökségek. Hiszen az esetben nehezebb megérteni azt, amit ők mondanak, mint a kedvezményzettek. kedvezményezettek. Tehát egyfelől össze kell kötni ugye ezeket az információkat, az, tehát azt az információt, amit a, a kedvezményzettektől kapunk, és azt az információt, amit az ügynökségektől kapunk. És ez ugye nem mindig tökéletesen felé egymást, de ezért haladunk a jó irányba. sokszor nem kapunk annyi információt, amennyit kérünk. 99 különböző adatelem van, amelyet ki kell tölteniük a kedvezményezetteknek. És utána összekötjük ezt ugye azzal, amit az ügynökségektől kapunk. Hogyha csalásra derítünk fényt, vagy pazarlásra, akkor azt jelentjük a főellenőrnek, az illetékes főellenőrnek. Hogyha például egy útépítésről van szó, és van egy polgári bejelentésünk, vagy bármilyen egyéb nyomozótól kapunk információt, akkor az a közlekedési részleghez megy az az információ, és az ottani fő ellenőr indít akkor vizsgálatot, illetve eljárást. Illetve igen, és hát akkor ők, ők fogják eldönteni, hogy, hogy hogy eljárást indítanak-e vagy nem. Hogyha igen, és ennek van eredménye, akkor a pénzt visszaadják. De a célunk igazából az az, ahogy azt említettem is, hogy a csalást megelőzzük. Az nem, azt nem tekintjük sikernek, hogyha két év múlva kitaláljuk, hogy valahol, valahol elúszott a pénz. Tehát akkor a, a sikerünket azon mérjük, hogy mennyire tudjuk megelőzni a csalást. És azt kell, hogy mondjam, hogy folyamatosan a korábban alkalmazott technikák köznek köszönhetően azt, azt találjuk, hogy, hogy arra jöttünk rá, hogy a legelején, az első lépésekben történik a csalás, illetve a, illetve a, a pazarlás és akkor azt tudjuk mondani eh, az ügynökségnek, hogy ne, utal, ne utaljon el több pénzt a, a kedvezményezeteknek, hogyha bármi, tehát megállítjuk itt a folyamatot már a legelején, és akkor utána kezdődhet az eljárás vagy nyomozás. Mint említettem, jelentős, tehát vannak hibák is szép számmal. A jelentéseinkben az első alkalommal, amikor adatot kezdtünk el gyűjteni, akkor ugye arra kértük az embereket a cégeknél, hogy tájékoztatást adjanak nekünk, és azt is mondtuk, mondtuk hogy nagyon sok adatot kell kitölteni, éppen ezért miután ez az első jelentési periódus, ezért nagyon sok hiba volt ezekben, utána a második alkalom, a második körben már jóval kevesebb hibát találtunk, és most van a negyedik jelentési periódusunk, és most már örömmel mondhatom, hogy még kevesebb a hibaszázalék, mint korábban volt. És biztos vagyok benne, hogy ez javulni fog, hogy az idő telik, és az emberek hozzászoknak ahhoz, hogy jelentéseket kell tenni. A jelentéstevő rendszer egyébként, mint, a, mint már korábban említettem, az egy külön weboldal, amelyet jelszó véd, és ezt a weboldalt egy logikai modellek és ellenőrzések alapján meg tudtuk csinálni úgy, hogy az emberek ne is köveshet, követhessenek el hibákat. Például az első jelentési periódusban, ha valaki a rossz kongresszusi kerületet írta be, vagy adta meg az ő képviselőjére, akkor ez nyilvánvalóan felbőszítette számos, nagyon sok kongresszusi tagot, hiszen voltak olyan kerületek is, amik nem is léteztek. És amikor az emberek az információt, ezt a fajta információt bevitték a rendszerbe, gyakorlatilag bármilyen számot beírhattak, mert a rendszer hagyta őket, hogy bármilyen kerületet beírhassanak, és nem tudták a választ. Most viszont egy logikai ellenőrzést építettünk be a rendszerbe, amely megelőzi ezt a fajta hibát, ennek a hibának az elkövetési lehetőségét. Hogyha beírja valaki az irányítószámát, és ehhez nem passzol a, a, a kerület, akkor ez már nyilván nem is történhet meg, tehát nem is engedi őket a weboldal tovább. Sőt, még egyszerűbb a helyzet akkor, hogyha meg is mondjuk nekik, hogy mi a helyes választ. Most ezek voltak tehát azok a dolgok, amelyeket tapasztalatból úgy látunk, hogy ki kell javítani a rendszerben, és ezek azok, amik csökkentették a hiba arányt. Most mik a büntetések, illetve mi a, mi a szankció, hogyha valaki nem tesz eleget jelentési kötelezettségenek? A Recovery Act, tehát a konjunktúra törvény nem hely, állapított meg szankciókat erre az esetre. Az első periódusban azt láttuk, hogy körülbelül 4000 kedvezményezett nem adott le jelentést, és most már szerencsére ez a szám csak 1000-re tehető, és azok, akik háromszor vagy többször nem tettek jelentést, az pedig összesen csak 31 társaság. Nyilván ezeknek az esetében mérlegeljük azt, hogy visszakérjük a pénzt. Nagyon sok pénzt, pénzt kiosztottuk már, de még nem költöttek el, tehát azt vissza lehet venni. Nem láttunk semmilyen jelét szervezett bűnözésnek ezzel összefüggő szervezetbűnözésnek az Egyesült Államokban. Ez nem azt jelenti, hogy nem is történt ilyesmi, vagy nincsen kapcsolat, csak azt jelenti, hogy még nem láttuk, vagy nem látunk ennek, nem látunk ennek semmilyen jelét. Bizonyára voltak korrupciós esetek, amint azt helyi tisztviselők ugye adott esetben rá tudják tenni a kezüket ezekre a pénzekre, ez bizonyára megtörténik, és vannak is büntető jogi esetek és vizsgálódások ennek ezeknek kapcsán, de mindenkin meglehetős nyomás van abba az irányba, hogy ezek ne is történjenek meg, és azt mondhatom, hogy az átláthatóság mindenkinek a figyelmét arra fordította, hogy ezt a pénzt hogyan használják fel, és éppen ezért a, a bűnözők nem igazán szeretnének ebből a pénzből lopni. Vagyis, hogyha lopni akarnék, akkor nem ezt a pénzt lopnám el, mert túlságosan sokan figyelik ezeknek a, pénz, ezeknek a pénzeknek az útját. Polgárok nézik ezt, riporter, riporterek, jelentéstevők, akik a weboldalakat csinálják, politikusok az Egyesült Államok szerte, szövetségi politikusok, tartományi politikusok, polgármesterek, helyi politikusok nézik azt, hogy ezt a pénzt ne lopják el, vagy ne pazarolják el, mert annyira látható, annyira látható mindenki számára. És persze nem szabad alábecsülni azt a nyomás sem, amely a polgárok részéről érkezik, akik látják, hogy ezt a pénzt hol költik. Amerikában most első alkalommal is eddig mindig lehetőség volt arra, hogyha nagyon sok időt töltött töltöttünk el valamivel, vagy nagyon sok, sokat vizsgálódtunk, akkor ki lehetett találni, hogy hova is ment a pénz. De sosem volt annyira jó lehetőségük a polgároknak arra nézvést, hogy a helyileg, ahol ők laknak, megnézzék, hogy, hogy milyen projektek vannak, is, utat építettek, hidat építettek, iskolát építettek, stb. stb. Tehát lehet jól látni azt, hogy ha valakinek például van kapcsolata a helyi politikusokhoz, és valamit, valamilyen szabálytalanságot észlelnek, akkor fölhívnak bennünket, és ez korábban nem történt meg. Én már több mint 40 éve vagyok a bűnüldözés területén, illetve a és hát korábban ez nem volt túlságosan nyitott a polgárok felé. Tehát egy óriási elmozdulást tapasztal, tapasztalunk most, de azt gondolom, hogy az átláthatóság valóban segít, segíti az elszámoltathatóságot, hiszen enélkül sosem tudtunk volna ilyen szintű sikereket elérni, mint, mint amelyeket most. We do have a zero... Nulla tolerancia jellemzi a csalást nálunk. Ezt a Amerikának államügyésze jelentette ki, főügyésze. Ez azt jelenti, hogy bármilyen csalás esetében eljárást indít, bármilyen összegről van szó, bárki követi el. A kockázati tényezőket, amit említettem, talán ezzel kapcsolatban szeretnék magyarázattal élni. Megnézzük, az előtörténetet, megnézzük, hogy a múltban hol történt csalás, és milyen programok keretében volt csalás, megnézzük a korábbi jelentéséket, amelyeket a főellenőrök készítettek a felügyeleti közösségen belül, és megnézzük azt is, hogy a gazdasági válság hol sújtotta a legtöbb régiót, hol van a legtöbb lehető, legtöbb olyan hely, ahol a csalás örülhet, és ezeket egymásra helyezzük, ezeket a tényezőket, aztán egyfajta egymásra építünk térképeket, és megnézzük, hogy szerintünk hol következhet be több ö, csalás, és így megfelelő ö, vizsgáló, bűnöltöző kapacitásokat tudunk felépíteni, és oda irányítjuk ezeket erre a régiókra, hogy felkészüljünk a csalás ö, kapcsán. Azt hiszem, hogy itt abba hagyom, ha van esetleg további kérdés, szívesen állok rendelkezésre. Malabar al signor Brito. Köszönöm, megadom, megadom a szót Britónak az egyéb válaszokjából. Divényi úr nagyon sok mindent lefedett az a kapcsolatban, amit én szerettem volna mondani. Ha megengedik, ami a kapcsolatot illeti a Stimulus, Stimulus Watch és a konjunktúra testület között, nagyon baráti a viszony, a képviselőház előtt kétszer is megjelentünk egy közös bizottság ülésén. Tehát az ő munkája, Deveni úr munkája a végrehajtás, a törvény betartatása a kongresszus értelmében. Én Általában azt szoktam mondani, hogy milyen változásokat kellene eszközölni, hogyan lehet a helyzeten javítani, vagy a kongresszusnak, vagy az illetékes kötyötesi hatóságnak nyújtom be javaslataimat, amely ugye a törvényt értelmezheti, és ott segít, próbálok segíteni. Ebben az értelemben fogadókészek voltak, ez a kormány kiváltképpen nagyon is fontos szerepet játszott az átláthatóság területén. Nagyon is fogadókészek voltak, pozitívan fogadták a javaslataimat. Ezek persze nem mind valósultak meg, azért, mert a törvény kőbe van vésen, nagyon nehéz ezeken változtatni. Ami a kedvezményezettek jelentés készítését illeti, nekünk nincsen az utolsó szendel kapcsolatos információnk, ha egy szövetségi állama az elsődleges kedvezményezett, és ő készít jelentést, és ha ők egy kisebb egységnek adnak egy al támogatást, akkor ott kell utána járni az adatok helyességének. Tehát igazából itt egy támogatási láncról van szó a főkedvezményezett és alkedvezményezett viszonyban. A másik dolog, amit javasoltam, ez segíteni a szankciókat a jelentéskészítés elmulasztásával kapcsolatban. Ahogy Teveni is mondta, a kongresszus nem építette be a szankciókat ebbe a bizonyos törvénybe annak idején, azért jó lenne, ha lenne egy kis furkósbot a mézes madzag mellett. Néhány ö, dolgot, amit megkérdeztek, az az volt kapcsolatos, hogy hogy járunk el azzal kapcsolatban, hogy a honlapunk szerkeszthető bárki által, bárki kiegészítheti. Van erre néhány válasz. Az első, miután bárki hozzájárulhat a honlap kialakításához, van egy ilyen öngyógyító mechanizmus, úgy tetszik, amely jellemzi ezt a honlapot. Gondoljunk a Wikipédiára. A Wikipédiát bárki kiegészítheti, berakhat egy cikket, helytelen vagy helyes információkkal kiegészítheti vissza lehet térni a korábbi verzióhoz. Ugye időbe telik, mire az ember új információkat táplál be ebbe a rendszerben. Nagyon nehéz a hibákat kiavítani, egyszerűbb csak bármit hozzátenni. Például, amikor megvolt az első Stimulus Watch honlapunk, ahol az önkormányzatok készítettek projekteket, és azt mondták, hogy nem helyes információkat tartalmaz a honlap, nem a legjobb fényben tüntetve bennünket. Aztán a polgármesterek értekezletének adatait felhasználva javítottuk ki ezt a hibát. Azt kértük a polgármesterektől, hogy tessék, itt a honlap, tessék kijavítani, ha hiba van benne. Néhány esetben Éltek ezzel a lehetőséggel a polgármesterek, elmagyarázták, hogy miről van szó, bevonták az állampolgárokat, szerintem ez jó dolog. Az utolsó dolog, amit ezzel kapcsolatban elmondanék, az, mint a Wikipédia. Nos, hát én jogászokat oktatok az egyetemen, és sosem fogadnék el egy szeminárium dolgozatot, amelyben meghivatkozzák a Wikipédiát. Ez elfogadhatatlan. A Wikipédia az nem egy olyan, nem egy tudományos forrás. Ugyanakkor bátorítom a hallgatóimat arra, hogy használják a Wikipédiát, nézzék meg, ez egy nagyon jó kiinduló pont. Remélem, hogy a mi honlapunk is nem az utolsó szót jelenti, ha valami ezen a honlapon szerepel, ha mondjuk leszavaznak egy projektet ezen a honlapon, ez azt jelenti, hogy erről a projektről nincs más mondani való, ahogy Veni is mondta. A beszámolók sokszor a jelentéskészítők további vizsgálatok alapjául használják fel a honlap, honlapot, lehet, hogy találnak valamit, hibákat, de nekem kiinduló pont inkább ez a honlapon összegyűjtött információ. Nem csak egy nemzeti honlapról kérdeztek, hanem az átláthatóságról helyi vagy szövetségi állami szinten az USA-ban azt a trendet látjuk, ahol az átláthatóság egyre fontosabbá válik szövetségi állami szinten, nem minden szövetségi állami törvényhozó nagyon fontosnak tartja az átláthatósági kezdeményezéseket, készítenek honlapokat, amelyek hozzáférhetőek a polgárok számára, hogy a polgárok meg, tudjan, mm, polgárok meg tudják nézni a szövetségi állami költségvetést. Texasban az a követelmény, hogy minden iskola online tegye közzé a kiadásait, hogy a, tan, a, a szülő lássa, hogy mennyi pénz fordít az iskola tankönyvre, mennyit a, a tanárok fizetésére. Köszönöm szépen! Grazie. Köszönöm. Köszönetet mondok a két usa érkezett előadónak az értékes hozzájárulásukért szakbizottságunk munkájához. Most pedig térjünk át az európai dimenzióra, az európai szempontokra meghallgatásunk során. Zsűri Pellegrin asszonyt üdvözlöm, aki az Ipari Tanulmányok Központjának politológusa Milánóban, és be fog számolni az Európai Parlament megbízásából készített tanulmányról, ami az adatok átláthatóságának hatását illeti a kohéziós politikára. Tessék! Thanks very much, Mr. President. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Julie Begrán a nevem, és az Ipari tanulmányok Központját képviselem Milánóból. Nagy megtiszteltés számomra, hogy ismertethetem a tanulmány eredményeit. Egy évvel ezelőtt végeztük el ezt a vizsgálatot, amely az európai átláthatósági kezdeményezést illeti, és annak hatását a kohéziós politikára. Először röviden felvá- felvázolnám ennek az ETI-nek, az Európai Átláthatósági Kezdeményezésnek a célkitűzéseit, aztán áttekintem a tanulmány fő eredményeit, amelyek kapcsolatban az ETI-t megvalósították a kohéziós politika területén a tagállamok által, és zárásképpen ajánlásokat fogok megfogalmazni, amelyeket meg a tanulmány eredményeként megfogalmaztak. 2005. novemberében az ELT, az Európai átláthatósági kezdeményezés Kallas eh, illetékes, akkor illetékes eh, biztos úr eh, vezette be, aki a csalás elleni biztos volt. A cél az volt, hogy helyreállítsuk az EU-ba vetett bizalmat a holland és francia nemmel végződő népszavazás követő időszakban, volt szükség a bizalom helyreállítására. A kulcs elemek Szimkál az alelnök úr szavai a következőtöket emelték ki, fontos a legitimitás, az elszámoltatóság, bizalom az EU-ba. 2006. májusában elkészült egy zöld könyv az ET-ről, jóvá is hagyták, négy fő elemet tartalmazott hozzáférés a dokumentumokhoz, etikai szabályok a köztisztviselők számára, az érdekcsoportok átláthatósága, a lobbistákról van szó, illetve a konzultációs minimális normák, illetve az EU alapok felhasználása vonatkozó átláthatóság a kedvezményezettek részéről. A tanulmányunk erre vonatkozott, a kedvezményezettekre, én is erre fogok kitérni elsősorban. Ami a strukturális alapokat és a kohéziós alapokat illeti, mint önök is nagyon jól tudják, ezek az úgynevezett megosztott menedzsment keretében kerülnek kezelésre. A tagállamok és az EU közösen kezeli ezeket az alapokat. A kérdés az, hogy az EU alapok kedvezményezéteivel kapcsolatos adatok közlését azt eh, ki eh, kell előírja a tagállamok, vagy pedig az EU intézmények. A megosztott irányítás keretében működik, tehát egy eh, nyilvános konzultációt kezdeményezett az ötkön, és igen volt a válasz, hogy el kell számoltatni a kedvezményezeteket. Azonban volt egy kiegészítés, hogy az adatok összevethetőek kellenek legyenek európai szinten. Ez egy módosított jogi keretet tett szükségesé és közös normák megállapítását, amelyek segítségével összevethetőek az adatok. Ami a jogi keretet illeti, felülvizsgálták a költségvetési rendeletet, amelyben az került elő, hogy a bizottságnak és a tagállamoknak is adatokat kell közzétenni a kedvezményezetekről, amelyek hatáskörülbe tartozó költségvetés illetik, ami a kohéziós politikát illeti, ott volt egy konkrét cikkely a végrehajtási rendeletben, amely az alapokra vonatkozik, amelyik idézem, az igazgató hatóság a következő információkat kell közzétetesse, elektronikusan vagy más módon közzé kell tenni a kedvezményezetek listáját, a neveket és az összegeket, amelyeket ezek a operatív programok kaptak. Ami a közös normákat illeti, egy útmutató feljegyzést készített az alapok koordinációs testülete, amely összegyűjti, illetve összehozza a tagállamokat és a bizottságot, és meg kellett határozni azokat a területeket, amelyeket a tagállamoknak kellett lefedni. A kedvenkezett neve, a művelet neve, az év, amikor ö, kifizették a végső összeget, az összeg, illetve a legvégén kifizetett teljes összeg, ami az kötelezettségvállalási előirányzatot jelenti, ezt a tagállamoktól kértük, nem váltuk meg a projektek végét, hanem a tagállamoknak kellett feltüntetniük, ezeket az adatokat. Ezeket a követelményeket hogyan valósították meg a tagállamokban és a régióban, erről szeretnék szólni. Két forrást használtunk, az úgynevezett, hogy mi az, ami hozzáférhető az internet segítségével, és négy esettanományt Finországban, Olaszországban, Hollandiában és Lengyelországban végeztünk, különböző eltérő hagyományokkal rendelkező országok a struktúrás alapok kezelését illetően is, hozzáférhetőség, átfogóság, megbízhatóság, hasznosság. Ezek a kritériumok voltak fontosak, és megnéztünk különböző magyarázó tényezőket is. Ami a hozzáférhetőséget illeti, elnézés lehet, hogy nem nagyon jól látják, de azt mindenki előtt azt hiszem, hogy megvan nyomtatott verzióban is ez az előadás. Látják tehát azt az oldalt, amikor az átláthatóságra ráklikkelnek, akkor erre az oldalra kerülnek rá az a Bizottság honlapján, innen önöket átirányítják vagy a pénzügyi átláthatósági rendszerhez, amely a közvetlen a bizottság által irányított vagy kezelt összegekre vonatkozik, ez 20%-át teszik a költségvetésnek vagy pedig az megosztott irányítási mechanizmus keretében kiosztott összegekkel kapcsolatos programokról van szó. Egy részről az Európai Regionális Fejlesztési Alap, amelyet a DG Régió mm, irányít, aztán az ESA, az Agri, DG Agri által kezelt összegekre vonatkozik. Innen pedig adatokhoz férhetnek hozzá nemzeti szinten, vagy közvetlenül, vagy visszairányítják önöket a regionális honlapokra, a régiók honlapjaira, amelyek tartalmazzák a szükséges információt a kedvezményezetekkel kapcsolatban. Hányat kell klikkelni az adatok hozzáférés? 1,5 klikkelésre van szükség a az európai ESZ, az ESZA kedvezményezeté számára 1,9 klikre van szükség az RDF esetében ez nem túl rossz szerintem egy honlap esetén. Nagyon fontos tehát az ESSA és az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az FRFA kegyőznézők között van egy ilyen különbség, aki nem ismeri a kohéziós politika struktúráját, azok számára lehet esetleg nehezebben érthető, Na most nézzük meg, hogy 2009 márciusában, egy évvel ezelőtt milyen volt az adatok hozzáférhetősége. Nem teljesen kielégítő, hiszen vannak olyan országok és régiók, amelyek nem tettek közé adatokat, Görögország, Spanyolország, néhány olasz és angol vagy brit régió, ami azt illeti az ESZA kapcsán nem minden kielégítő. Persze a helyzet pozitívan változott, de még a mai napig is látjuk azt, hogy teljesen színesek most már a térképek. Ez azt jelenti, hogy minden ország rendelkezésre bocsájt adatokat, de a regionális szinten azért még továbbra is láthatnánk hiányosságokat. Ez egy gyorsan áttekinteném azokat az adatokat, amelyek az adatok természetére vonatkoznak, amelyeket közé tesznek, van kiegészítő információ a kedvezményezeteket illetően, de nagyon kevés, nem is nagyon érdekesek. A kedvezményezett telefonszáma, az esetek 10%-ában azt adják meg, vannak, van kiegészítő információ az operatív programokkal kapcsolatban, kivetképpen a helyi színekkel kapcsolatban az esetek 40%-ában, aztán ami az operatív program státuszát illeti, a projekt leírását, ezzel kapcsolatban is van adat. Aztán, ami a kiadott összegeket illeti, a kifizetéseket illeti, különböző módon teszik közzé a pénzügyi információt. Néhány esetben csak az kötele, a kötelezettségvallás élőjénzet szerepel, van, ahol és vagy a kifizetett összegek is előkerülnek, van, amikor csak az EU társfinanszírozásból az EU rész szerepel, van, ahol szerepel mind a kettő, a nemzeti és az EU. Ez a teljes kifizetett összeg. Ami a megbízhatóságot illeti, és az adatok pontosságát, amelyet kitesznek a honlapra, ez teljesen a tagállamok ellenőrzése alá tartozik, és az irányító hatóság hatáskörébe, ami a kifizetett összegeket illeti, ugye a könyvelőktől származó adatok, ami az elkötelezett, a vallási jellemzetet illeti, ezek az adatok kevésbé biztosak. Van egy másik probléma, amely köszönhető annak, hogy, ugye, hogy manuálisan táplálják be az adatokat a, a honlapra, ami hasznosságot illeti. A részletesség, illetve a bemutatás jellege a honlapon nagyban változik, eltérő régióként. A formátumok is különbözőek látják, hogy a legtöbben a PDF formátumot használják, ami nem nagyon felhasználó barát, nem alig lehet adatokat kiszedni belőle, és nyelvi eltérések is vannak, vagy valutanemekben, amelyek országek esetében, amelyek nem az eurózóna részei. Ez szinte lehetetlené teszi EU szinten az összevethetőséget, nem lehet agregált adatokat gyűjteni, nem lehet semmifajta keresést végrehajtani. Összegészében nagyon is egyenlőtlen a teljesítmény, az eredmény, nem arról van szó, hogy az európai átláthatósági kezdeményezés követelményeit nem hajtották volna végre, nem erről van szó, hanem az a helyzet, nagyon is változó a forma, a tartalom, és éppen ezért nem lehet összevetni és összegyűjteni az adatokat, és hát ettől persze nem valami hasznos. Mi is, miért is alakul ez így? Több magyarázattal kívánom kínálni az első pedig az ETI különlegességéhez kapcsolódik. Először is, hogyha az adatban, amelyet benyújtanak, külön, tehát különbözőségek vannak a minimum követelmények meghatározása kapcsán. Ide tartozik a kedvezményezettek, illetve a, a, az allokált közpénzek az egyes tevékenységekre a minimum követelménynek az, a nem elegendő volta. Ez azt jelenti, hogy még hogyha teljesen harmonizált adataink lennének is, és mindenki ugyanazt értené a, a kedvezményzetek alatt és, a, és, és az elosztott pénz alatt, akkor a, min, a minimum követelmény mindig nem lenne elegendő. Ez tehát nem járulna hozzá a nyilvánosságra hozott adatok hasznosságához. Egy ellentétes példát találtunk a Finország és Lengyelország esetében. Sokkal ambiciózusabb projektek vannak például Franciaországban, ami a, a közpénzeknek a, a felhasználását illeti le, le is, hát ott rá is lehet keresni az egyes kritériumokra. Lengyelországban például egy térkép is, interaktív térkép is található, amely rendkívül felhasználóbarát módon mutatja be a, a, a kedvezményezettek megjutatott pénz mennyiségét. Az ETI utolsó része az az az a háttérben megbúvó indok világosságának a hiánya. Tehát az, hogy az irányító hatóságok sokszor nagyon nehezen tudják meghatározni azt a fajta információt, hogy voltak éppen mire is használható ez a projekt, mire jó ez a projekt. Tehát a kommunikációs tervekkel kapcsolatos ez, és minden egyes operatív programnak ezt át kell vennie, tehát tudni, tudni kell azt a publikációk alapján, hogy milyen, hogy milyen hasznossága lesz ezeknek a programoknak a kedvezményezettek, illetve a többiek számára. Tehát a kedvezményezeteket, kedvezményezeteket éppen azért hozzák ugye nyilvánosságra, hogy, hogy bátorítsák a többieket, illetve hogy, hogy hasznosságát a projektnek kiemeljék. Egy másik, vagy másik esetekben eh, az volt, hogy az irányító hatóságok a kedvezményezetteket azért hozták nyilvánosságra, hogy az egyes projektek és programok eredményeit eh, tegyék szélesebb kör, körben ismerté. Tehát mindig az a kérdés, hogy hova megy az EU pénz, az EU-s pénz, és milyen eredményei vannak ennek. Tehát továbbra is eh, vannak azért még bizonytalanságok a tekintetben, hogy mire is használható pontosan, vagy mi is a célja az EU-s pénzek kedvezményezetteinek a nyilvánosságra hozatalának. Továbbá számos olyan tényező van, amely a megosztott menedzsment rendszer jellemzőjével kapcsolatos. A kedvezményezettek tájékoztatását azt tagállami szinten irányítják, és definíció szerint a, az Európai Bizottság az nem egy monolitikus szereplő ebben a folyamatban. Tehát éppen az irányító feladat, az irányító funkció az, ami kicsit hiányzik a bizottság részéről. De hát ez éppen azért van, mert a, a, a, a bizottság az nem önmagában végezze minden feladatot, hogy egyrészt ott van az alelnöki kabinet, másrészt ott van a bizottságon belül az érintett főigazgatóság, ebben az esetben a DG Regio és a DG Employment, amely megvalósítja ezeket a kezdeményezéseket. Tehát, hogyha egy, lenne egy világos politikai szándék a kabinet, kabinet szinten, a, mindenek a legitimációjával kapcsolatban és a bizalommal kapcsolatban, akkor ezt nem feltétlenül az adott DG venni át, amelynek adott esetben más prioritásai is vannak, hanem ugye ebben a kontextusban az, a tagállam és a irányító hatóságok azok, amelyek a kezdeményezésnek az eredeti indokát nyilvánosságra kell, hogy hozzák. Végül pedig néhány tagállam specifikus, régió specifikus jellemzőt szeretnék felsorolni. Nagyon röviden csak, mert ezeket nem találtuk meghatározónak az európai átláthatósági kezdeményezés esetében. A jogi keret rendszer az nem akadályozza a, az, a kezdeményezés végrehajtását éppen ellenkezőleg gyakran már meglévő ö, támogató jogszabályok voltak. Tehát adott esetben duplikációk is születtek az átláthatósági kezdeményezés kapcsán. Az intézményi felállás a következő pont e, a deszent, tehát meg, meglehetősen decentralizált azért a, a végrehajtás rendszere, ez lehet ott esetben hátrány, de ez nem döntő egyelőre, sem a tagállamokban, sem regionális szinten, Olaszországban is ezt találtuk, hogy például voltak olyan régiók, amelyek nem tudták az adatokat nyilvánosságra hozni, egyszerűen azért, mert nem volt eddig adminisztratív kapacitásuk, és technikai problémáik voltak. Végül politikai és kulturális tényezők is vannak, amelyek Lengyelországban és, és Spanyolországban is sokszor láttuk azt, hogy hogy a adatvédelmi aggályok miatt, plagiarizmus veszélye miatt nem akarták nyilvánosságra hozni az adatokat. A átláthatósági kezdeményezés teljesítése meglehetősen úgy, úgy tekintik, mint egy adminisztratív megfelelőségi feladatot az egyes tagállamok is különböző módon alkalmazzák ezt, és általában ezt az eti felállás, az eti összetételének köszönhetően különböznek ezek. A minimum, minimum követelmények ugyanis kettősek, és nem mindig elegendőek. És egy komolyabb probléma is van, az pedig az, hogy a célok megfogalmazása meglehetősen hát nem teljesen világos, néha kicsit kétértelmű, és van egy belső korlátozás is, amely pedig a megosztott menedzsment rendszer miatt van, illetve a politikai és az administratív dimenziók keveredik, sokszor az administratív akadályozza a politikait, végül pedig, amit említettem, a, a megosztott menedzsment rendszer is akadályozható, akadályozó tényező lehet. ajánlások, amelyeket megfogalmaztunk. Három szinten fogalmaztuk ezeket meg. Először is politikai szint. Szükség van egy politikai, egy erős politikai üzenetre. Ez pedig az, hogy az európai átláthatósági kezdeményezés arról szól, hogy a polgárok gyakoroljanak szociális kontroll. Tehát például a, a közvélemények tudják el arról, hogy a strukturális alapokból adott esetben KKV-k részesülnek, milyen területen történnek a tevékenységek. Vagy például egy, egy lengyel farmernek meg kell tudnia mondani, hogy mennyi EU-s pénzt kapott az ő régiója, illetve hogy az irányító hatóságok mennyi pénzt osztottak ki. Én is például, engem is érdekelhet az, hogy az én szomszédságomban pontosan milyen pénzek és hova mentek, milyen célra. Ennek tehát a, a szakpolitikák értékeléséhez nincs igazából túl sok köze, sem ahhoz, hogy az, a kedvezményezeteket ért, tájékoztatják bármiről is pénzügyi ellenőrzéssel sem kapcsolatos ez a dolog. Ha, ha kapcsolatban van hozzá, kapcsolatban van ezzel, de nem. Tehát a, a kommunikáció, a monitoring, az értékelés, a pénzügyi kontroll, eh, az egyszerűsítés, a partnerség, ezek olyan dimenziók, amelyek egymást erősítik, és az átláthatósághoz hozzájárulnak, de külön kell őket kezelni. Viszont nem, lehet, nem tudunk minden problémát megoldani egyszerűen azzal, hogy nyilvánosságra hozzuk a kedvezményezettek listáját. Tehát a második ajánlás következik ebből, ez pedig a maximalista megközelítés. Tehát, hogy arra kérjük a tagállamokat, hogy, hogy egy kicsit több információt adjanak, kicsit több tájékoztatást adjanak, és adott esetben egy, egy, ez egy kicsit magasabb költséggel jár, némi határköltsége van, de adott esetben ö, sokkal többre megyünk vele ide tartozik az is, hogy a, a megfelelő koordináció vezetést, irányítást is előírjunk. Sokszor az adminisztratív kapacitások nem elegendőek a tagállamok részéről. A szankció kapcsán nem vagyunk meggyőződve arról, hogy ezekre szükség van. Jelen keretek között eddig mi egy meg, meg lehetősen soft, tehát puha megközelítést alkalmaztunk persze is az adatok hasznosságán múlik. Úgyhogy számos gyakorlati javítási lehetőséget azonosítottunk. Először is elnézést. Azt hittem, hogy elfejtettem napozni, tehát további adatvezőket mint például a helyszín, gazdasági, szociális elemek, projektleírás, projektpartnerek, támogatás típus, tehát ilyen tartalmi elemeket lehetne még javítani. Ezek lennének azok a tartalmi elemek. És ami a formát illeti, azt is harmonizálni kell, például nyelvileg, pénznemben, a, a regionális fejlesztési alap és a szociális alap esetében is ezt harmonizálni lehetne annak érdekében, hogy az EU, hogy EU szinten tudjunk összehasonlítani adatokat. Ez valóban komoly hozzáadott értéket jelentene az átláthatósági kezdeményezéshez. Ebben az esetben a kezdeményezés hozzájárulhatna ahhoz, hogy egy valós EU szintű áttekintést kaphassunk, amely jelen pillanatban hiányzik és amely hozzájárulhatna az EU-s szintű választó körzetek nagyobb átláthatóságához, amely az európai integrációs folyamatot is segítené. Reméljük, hogy, hogy mindezt az átláthatósági kezdeményezés jól fogja tudni szolgálni. Köszönöm szépen a figyelmet! Grazie molto per questa relazione. Nagyon köszönjük ezt a beszámolót, és most pedig megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, mi pedig Katarina Maternova asszonynak, aki a kohéziós politika fejlesztésért, koordinációjáért és kommunikációjáért felel az Európai Bizottság részéről, és bemutatja az Európai Bizottság kezdeményezését, különösen azon tanulmány vonatkozásában, amelyet az imént mutatott be Pellegrini asszony. Prego. Good morning, Mr. Chair. Thank you very much. Jó reggelt kívánok, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a rendkívül érdekes megbeszélésre. Most még csak azt kell, arra kell figyelnem, hogy minden papírom meglegyen. Érdekes volt Pelegrin asszony beszámolója, összefoglalója és ajánlásai. mindazt, mindazt meg szokhatták. Először szeretnék közvetlenül reagálni a felvetésekre, és utána térnék rá a mondandómra. Tehát engedjenek meg néhány. Igen, megvan. Néhány megjegyzés tehát akkor az elhangzottakkal kapcsolatosan. Először is általános megjegyzésként. Valaki, aki néhány hónap hónappal eh, a az átláthatósági, tehát én néhány hónappal az átláthatósági kezdeményezés előtt csatlakoztam a bizottsághoz, és azt kell, hogy mondjam, hogy a dj nk a főigazgatóságunk nagyon melegen üdvözölte ezt. Tehát az, hogy a politikai szándék az megvolt, és ez az üzenet, amely a, az elnök kabinettjéből jött, az nem feltétlenül volt meg a szolgáltatásokban eddig, vagy a szolgáltatóknál, ugye az hogy én a kis országunkban az információ szabadságáról szóló törvény megalkotásában részt vettem, és, és a kormányban tehát egy ilyen átláthatósági munkát végeztem, úgyhogy ezért mindenképpen örültem annak, és üdvözöltem ezt a kezdeményezést. a, ugye a mi DJ-nk felelős több mint az európai költségvetés harmadáért. Tehát és úgy gondoljuk, hogy az EU-s polgároknak joguk van ahhoz, hogy tudják, hogy hol megy a pénzük. Sok tekintetben a tanulmányban megjelenteket megjelentek úgy érzem, hogy a, ott akadályozódnak, vagy ott vannak a korlátok, hogy, hogy, egy, hogy egy ilyen megosztott menedzsment rendszer van. Mindegy, hogy itt az értékelésről beszélünk, vagy az indikátorokról, stb. stb. Ez nem, ez nem bocsánat, hanem vagy hát ez nem egy um, kifogás, hanem valóban ez az oka sok esetben sajnos a kezdeményezésnek a, a nem tökéletes működésének. Mert uh, ugye tudjuk, hogy az átláthatósági kezdeményezés az később jött, mint a, a jogszabályi keretrendszer, de a 2007-2013-as időszakban valóban ez az első olyan periódusunk, az első periódus, amikor az EU költségvetést rendszeresen, szisztematikusan használjuk, és valóban egyetértek a szerintem szólóval a tekintetben is, hogy vannak olyan szabályok, vannak olyan tagállamok, amelyek eleget tesznek ennek a kezdeményezésnek a követelményeinek. Vannak nagyon jó példáink, Litvánia, Magyarország, Finnország, Franciaország, amelyek a minimum követelményeket elfogadták, és valóban olyan rendszereket alakítottak ki, amelyek teljes mértékben kereshetőek, összehasonlíthatóak nemzetközi kontextusban is. Tehát azt gondolom, hogy a következő lépés, amit javasolnánk, az képpen az lenne, hogy, hogy felhasználható, összehasonlítható és kereshetővé tegyük az adatokat európai szinten, olyan szakpolitika keretében, amelyet a nemzeti rendszereken keresztül valósítanak meg. De ez mindig, ez mindig egy olyan olyas valami, amely, amelyet az új ö, jogszabályi keretrendszer ö, még tovább tud vinni. Igazából csak azt szeretném mondani, hogy a mi shared management rendszerünkben mégiscsak függünk a az egyes tagállamok tagállamoktól, illetve az ő jó úgy úgymond, hiszen nekik kell az alapvető sztenderdeket és megközelítéseket alkalmazni. A koordináló bizottságon keresztül, mint ahogy azt az előttem szóló említette, és ugye van, aki tovább ment, és úgy internet portált is kialakított, ahol már nagyon sok információ meg van osztva. Linkeket is találhatunk ott a kedvezményezettekhez egy közös formátumban. A második lépés pedig az volt, hogy egy hálózatot, egy információs hálózatot alakítsunk ki, amely körülbelül 250 kommunikációs hivatalnokból áll az irányítóhatóságok részéről, amely amelynek, akik évente találkoznak, vannak megbeszéléseik, kicserélik a tapasztalatukat. Tehát ez egy olyan platform, amely elsősorban részben tréning, de alapvetően a jó gyakorlatok megosztása és az információ cserélésére szolgál. Azt is szeretném elmondani, hogy a kohéziós politikában nem úgy tekintünk magunkra, mint akik az európai kezdeményezés, áthatósági kezdeményezés kedvezményezetjeire reagálunk, hanem azt gondoljuk, hogy a kohéziós politika más lépéseket és az átláthatósági kezdeményezés más lépéseit is figyelembe veszi, például a konzultációs folyamatot. Most már számos kezdeményezés és javaslat van, amely, amelynek mentén kommunikálunk és konzultálunk az érintett felekkel. Úgy tekintjük, tekintünk magunkra, mint mint az a kedvezményezettek és az irányítóhatóságok tájékoztató médiumaira, és hát szívesen ezt a, látnánk el ezt a feladatot még magasabb színvonalon, mint ahogy eddig tettük. A folyamatnak a része a, e, a szakpolitika egyszerűsítésére irányuló javaslatok, illetve a szegmentációra, a különböző szakpolitikáknak a szegmentációjára irányuló Mm, javaslatok, illetve az egyes átfedések megszüntetése, amely a különböző alapokon belül megtalálható, ugyanazoknak a kedvezményzeteknek a, a számára egyébként, és hát meglehetősen optimista vagyok a tekintetben, hogy ezt a fajta akadályt a jövőben könnyedén meg fogjuk ugorni illetve hogy koherensebb formátumban fogunk tudni tájékoztatást nyújtani és információt adni, és aktív vitákat folytatunk egyébként a más főigazgatóságokkal, a költségvetés egyéb részeivel kapcsolatosan, és a jövőben legalábbis úgy gondoljuk, hogy egy kicsit felhasználóbarátabb módon fogunk tudni információt adni a kedvezményezetteknek. Szeretnék röviden még rátérni, és ez nem egy kifogás, még egyszer mondom, hanem magyarázat, arra, hogy a, a megosztott menedzsment struktúra esetében a legegyszerűbb és legvilágosabb módja annak, hogy különböző követelményekkel kell foglalkozzunk, például átláthatóság vagy partnerség, stb. stb. Ezeket csak egyszer lehet elmondani a legelején, akkor, amikor a szabályzat, tehát a jogszabályi környezetet meg, meghatározzuk. És hogyha ezeket az adott rendeleteket elfogadták, akkor utána már sokkal nehezebb megváltoztatni a szabályokat, vagy akár ö, szigorítani a szabályokat. Tehát ez az a terület, ahol valóban függünk a, a egyes tagállamok érdekétől és jókaratától, illetve az irányítóhatóságoktól, és ahogy Madame Pellegrini is mondta, a kulturális és politikai tényezők is itt jönnek be a képbe. Ezek azok a tényezők, amelyek amelyek gondoskodnak arról, hogy óriási különbségek legyenek az egyes tagállamok attitűdjében és hozzáállásában a tekintetben, hogy mennyi információt akarnak megosztani. Épp ezért mondtam a litván példát, amely véletlen, hát, történetesen díjat is nyert. És a, a Radio Stars zsűriének az elnök, elnök, elnök elnök elnöksége um, információja alapján, hogy ők a kedvezményezettek listáinak nyilvánosságra hozatalában jeleskedtek, nagyon jó példa ez egyébként, és nem akarnék átmenni a spektrum másik old, oldalát, odára ott is nagyon sok ország van sajnos. Tehát igen, vannak, vannak megközelítésbeli különbségek a, a nyilvánosságra hozatal tekintetében. Elve tekintetben mi elkötelezettek vagyunk, és azt szeretnénk, hogy a jövőben sokkal jobban menjen ez. Világos legyen, jobban meg legyen határozva az, hogy tehát már a, a jogszabályok lefektetésénél világos legyen az, hogy mindenkinek milyen követelményeknek kell megfelelni. Amikor az átadhatósági kezdeményezést elindítottuk 2005-ben, és utána ö, különböző tanulmányok láttak napvilágot, ö, tájékoztatást kaptunk a folyamatról meglehetősen alapvető módon. És csak néhány példát mondjak, vagy egy példát mondjak, ez nem is az átláthatóságról szól a kedvezményezettek számára de mégis csak a tájékoztatással kapcsolatos. Tehát van egy követelmény a, a hatóságok felé, akik ugye nyilvánosságra hozzák azt, hogyha európai pénzekkel hozzájárulnak egy projekthez, és, és vannak olyan országok, ahol nagyon nehéz a minimális publicitási követelményeknek eleget tenni, és a, a, azt, hogy tájékoztassák az embereket, és nem csak ahol, ahol nem csak nemzeti pénzek vannak, hanem európai pénzek is benne vannak a, a projektben. Tehát valóban vannak országok, ahol, ahol nagyon komoly akadályokba ütközünk, tehát az, a 27 európai tagállam között jelentős különbségek vannak, és ebből a tanulmányból is ez látható. Tettünk jelentős előrehaladást, de még van hova fejlődni. Annak érdekében, hogy az ex ante és az ex post fázisban is világos legyen az, hogy ki az, aki hasznot húzott, aki kedvezményezett volt. Ez tehát a rendeletek kialakításánál szóval kerül, és akkor remélem, hogy jövőben ez jobban is fog menni. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm a bizottság hozzájárulását, most pedig hallgassuk meg az Európai Számvevőszék részéről Martin Levinson, akinek köszönetet mondok. Ő a számvevőszék tagja, és különösen az átláthatóság, valamint a felelősség közötti kapcsolatról fog szólni. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságnak ahhoz, hogy ezt a nagyon fontos és érdekes meghallgatást megszervezte. Az átláthatóságról pár nappal ezelőtt írtam, és valóban nagyon érdekes önöket hallgatni. Az összes előadás nagyon érdekes. Ha megengedik, szeretném kifejezni hálámat azért is, hogy meghívtak, hogy az Európai Számvevőszék nevében önököz szóljak. 2008. február 19-i pénzügyi átláthatósági állásfoglalásában a parlament már megfogalmazta, hogy az átláthatóság hozzájárul az alapvető jogok megerősítéséhez. Ezt az álláspontot a parlament 2010. június 15. állásfoglalásában is megfogalmazta, amikor is a regionális politika átláthatóságáról szólt, és itt láthatják mellékletként, csatornánként a programhoz. Az Európai Uniós utás alapokkal kapcsolatos átláthatóság azt jelenti a mi szempontunkból, a szemőrzék szempontjából, hogy megértsük, hogy a, meg kell értenünk a kedvezményezeteknek, hogy hogyan működik a támogatási rendszer az egyenlő esélyek, egyenlő bánásmód garantálás érdekében. A másik pedig nagyon fontos, hogy az érintett polgárokat tájékoztassuk megfelelő, megbízható információval az a kapcsolatban, hogy a pénzeket hova és hogyan költik. Aztán nagyon fontos a fontos és megbízható információ hozzáférése a struktúrás alapok eredményeivel kapcsolatban. Lehetővé kell tenni az EU érintettek számára, hogy felmérjék az ilyen támogatások hatékonyságát, és nagyon fontos persze azoknak az elszámoltathatósága is, akiket megbíztak a közpénzek kezelésével. Az Európai Unió által támogatott kedvezményzetek listája reagál erre az aggályra. Nagyon fontos az információs igény, a magánszféra tiszteletben tartása, és az átláthatóság közötti egyensúly politikai kérdés. Auditorként nem fogom önneknek elmondani, hogy ezt az egyensúlyt hogyan lehet megteremteni, és milyen információkat kellene közölni az EU polgárokkal. Én figyelembe veszem az parlament 2010. 15. állásfoglalását. Én igazából el szeretném mondani, hogy az európai számvevőszék milyen gyenge pontokra jött rá ezen programok kezelése kapcsán. Pontosabban Arról fogok szólni, hogy az információk mennyire hozzáférhetőek, mennyire megbízhatók, mennyire fontosak, hiszen ez három nagyon fontos aspektus, amelyet meg kell néznünk annak érdekében, hogy igazi átláthatóságot és elszámoltathatóságot valósíthassunk meg. A súlyos alapok tevékenységei összetettek, hiszen nagyon sok a társfinanszírozott projekt. Nagyon sok az közvetítő ügynökség, és nagyon különbözőek ezek a projektek természetükből, nagyságukból adóan. Autópályák, repülőterek, vasútvonalak, szennyvíztisztított telepek, vállalkozói kockázati tőkek a projektek, szakképzési programok és sok más program van. A kedvezményezettek skálája és igen széles, nagyon sok közintézmény, nemzeti vagy regionális hatóság, önkormányzat, egyetem, vesz részt a programokban, aztán vannak magánvállalkozók, KKV-k, egyesületek, szervezetek, amelyek képzéssel foglalkoznak, magánszemélyek is érintettek. Az az igazság, hogy a költségekre és az eredményekre vonatkozó információk hiányossága gyakori megállapítása az Európai Számvevőszéknek, amikor éves és különleges jelentését készíti. Ha megnézem a sotes alapokkal kapcsolatos tevékenységek szabályszerűségét és ö, jogszerűségét, ez nagyon fontos. A szemövőszék éves jelentésében megállapította, hogy a legtöbb hiba a következőkből adódik. Nem megalapozott kérvények, amelyeket a kedvezményezettek benyújtottak, azért nem támogathatóak ezek a projektek, mert költségek nem vonatkozhatóak a társfinanszírozott projektekre, illetve nem az adott programozási időszakból adódó költségek lefedésére van szó. Aztán sokszor úgymond túl költségelik a költségvetésüket, sokszor a rezsiköltség vagy az emberi erőforrás költségei túl magasak aztán nem felelnek meg a kifizetési követelményeknek, kiváltképpen, ami a közbeszerzési szabályokat illeti, azoknak be nem tartása. A közbeszerzés egy olyan terület, ahol az átláthatóság nagyon fontos és javítandó. Azért, hogy az egyenlő bánásmódot minden pályázó számára garantálni lehet, lehessen. Ami a végső kedvezményezettel kapcsolatos hibákat illeti, az Európai Szembevőszék a bizottsághoz és az illetékes hatóságokhoz ajánlásokat juttatott el a következőket. Korai együttműködés, az irányító hatóság és a projektvezető között annak érdekében, hogy az utóbbi megismerje, hogy milyen jogi kötelezettségvállalásból adódó kockázatok és hiba kockázatok merülhetnek fel. Nagyon fontos az személy, vagy a humán erőforrással kapcsolatos megfelelő kiválasztási, képzési eljárás, annak érdekében, hogy mindenki ismerje a kedvezményezeti eljárásokat. Aztán nagyon fontos a bizottság hatékony felügyelete a tagállamokkal együtt, a kockázatelemzése kapcsolatban, a különböző irányító hatóságok tekintetében. Az Európai Számvevőszék azonban kiemelte hogy sajnos korlátozott javítások eszközölhetőek, annak érdekében, hogy teljes mértékben meg ne reformálnák az alapvető szabályokat és rendelkezéseket. Amint nő az ellenőrzések száma és kevesebbek a hibák, azt mondhatjuk, hogy lehet, hogy az ellenőrzések költségek túl nagyok. Azonban azt is ki kell emelnem, hogy még van mozgástér a minőség javítása és a meglévő ellenőrzések hatékonysága tekintetében. Éppen ezért nagyon fontos az ellenőrzés és ellenőrzési költségek átláthatósága. Annak érdekében, hogy meg tudjuk állapítani, hogy az egyensúly megfelelő-e az ellenőrzés és a hibák között. Ahol ilyen egyensúlyt nem találunk, nagyon jó lenne megreformálni a programokat, hogy átgondolni őket, annak érdekében, hogy eredményt érjünk el. A második nagyon fontos hibaforrás abból adódik, hogy nagyon bonyolultak a támogathatósággal kapcsolatos szabályok, amelyeknek meg kell felelniük a kedvezményezeteknek. Az egyszerűsítés az egy módja az átláthatóság elősegítésének. Prioritás kell maradjon a szabályokat, világosan kell tudni értelmezni, és egyszerűen kell tudni alkalmazni. Így lehet csökkenteni a hibákat, és így lehet csökkenteni az ellenőrzési költségeket is. Azonban garantálni kell azt, hogy megfelelő figyelmet fordítanak a kiadás minőségére. A szemvevőszék azt is kiemelte, hogy a következő az átláthatósághoz kapcsolódó elemeket javítani kell. Először is az éves jelentésekben és a, főigazgat, a bizottság főigazgatóinak belső ellenőrzési rendszerek megfelelőségéről szóró jelentésein is javítani kell, ami a magas kockázata járó területek beazonosítását illeti, aztán nagyon fontosak a pénzügyi korrekciós, illetve beszedési, behajtási mechanizmusok. Nagyon fontos a hatékonyság és az Európai Uniós támogatások gazdaságossága. Ezt a különleges jelentéseinkben szoktuk kiemelni. Az Európai Számvevőszék 1 per 2008-as különleges jelentésében kiemelt, hogy a nagy projektek esetében nagyon fontos a pályázatok előzetes megvizsgálása bizottsági szinten. Kiváltképpen, amikor a közösségi támogatás mértékét túlságosan elnagyolták. Ezzel kapcsolatban változtatásokra van szükség megfelelő szabályokat kell meghatározni, amelyek kiigazítják a társadalmi belül a közösségi hozzájárulást. Ezzel a közösségi kiadás átláthatóságát lehetne javítani. Az Európai Bizottság a 2007 és 2013 ig terjedő programozás időszakban erőfeszítéseket tesz a bizottság, ezt persze a jövőben meg kell vizsgálnia majd a számvevőszéknek. A gyenge pontok abból adódnak, hogy a teljesítmény szintjén nincs megfelelő átlatótóság, hiszen ez alása az elszámoltathatóságot. A számvevőszék többször megállapította, hogy a célkitűzések és az indikátorok nincsenek világosan meghatározva, és így nem lehet felmérni a teljesítményt. Amikor a célkitűzések és indikátorok megfelelőek, akkor is sok eset van, ahol az információ a végeredménnyel, a hatással kapcsolatban hiányzik, nem kielégítő vagy nem megbízható. Ez kiváltképpen megfogalmazódott a 10 per 2006-os különleges jelentésben, illetve az 1 per 2007-es időközi folyamatokról szóló jelentésben, és nemrégiben a 2008 per 1-es nagy projektekről szóló különleges jelentésben, és a 2009 per 17-es szakképzési programok, nőkre vonatkozó szakképzési programokról szóló külön jelentésben. Nos, ezek a hiányosságok nem teszik lehetővé a ö, e, költséghatékonysági felméréseket. Nagyon sokszor a számvevőszék a kedvezményezettektől kell begyűjtsön információkat. Csak az a baj, hogy nem lehet összesített, megbízható adatokat összegyűjteni, azok csak, hogy mit értek el a struktúrás alapokból finanszírozott projektekkel. A smart azt jelenti, hogy speciális, mérhető, releváns, alkalmazható, ez egy kis rövidítés, a smart program. Ez arról szól, hogy hogyan lehet megfelelő indikátorokat meghatározni, és megbízható adatokat gyűjteni, és ezeket rendszeresen közzétenni. Általában a számbevőszék javasolt a bizottságnak, hogy gondolja végig, hogy nem lehetne esetleg többet foglalkozni az eredményekkel, mint a bemenettel. Ezzel javítani lehetne az európai állampolgárok jólétét és az átláthatóságot. Elnök úr, tisztelt bizottsági tagok, Költségvetési ellenzési Bizottsági tagok, hölgyeim és uram, igen, eredményt kell elérni, több átláthatóságot kell elérni a struktúrális alapok igazgatásában, ez az EU állampolgárok és érintettek javát szolgálná. A megerősített átláthatóság megerősíti az elszámoltathatóságot az olyan emberek esetében, akik felelősek az Európai Uniós pénzek kezelését. Az átláthatóbb információ az alapok által finanszírozott programok hatékonyságáról szintén segíti, hogy jobban meghatározzuk, hogy milyen támogatásra lehet szükség a jövőben. Köszönöm szépen a figyelmüket! Grazie molto! Köszönöm szépen. Most pedig megnyitom a vitát. Gressle asszony kért szót. Köszönöm szépen a beszámolót, nagyon érdekes volt. Pelegrin asszonynak szeretném elmondani, hogy nem annyira tetszett nekem, hogy megpróbálja történelmi igazságot elcsúsztatni, hiszen Kallas úr, aki a átláthatóság kezdeményezést indította, ezt a jogalkotásban nem ültette el. Tehát az egész kérelem és a, amit követeltünk, az az, hogy a kedvez, kedvezményezetteket ny, hozzák nyilvánosságra, ez csupán egy közlemény volt, és a parlament módosítói követték, de a bizottság szövegei csak egy javaslatot képeztek, hogy tegyék közé a támogatottak körét, mi parlamentként kértük ezt, hogy a regionális politikában struktúrás alapok területén tegyék meg ezt, és aztán jött a költségvetési rendelet, és a bizottság egy tanácsi rendeletben a mezőgazdasági kiadások tekintetében tette egy ide vonatkozó javaslatot hogy ezt óhajtja. Tehát kezdetben nem volt az, amit részvételnek nevezünk a bizottságon belül, tehát ez nem ez egy bizottsági projekt volt, hogy tegyék közzé a kedvezményezetek listáját. Kalaszul vetette ezt fel, de ezt nem követte jogalkotási kedvezményezés, és nem volt ereje a bizottságnak arra, hogy erről gondoskodjon. Ez ott most is szenvedünk. A bizottság nak világosá kellene tenni, hogy ki mit kell közé tenni, a parlament tettere vonatkozó javaslatokat a költségvetési rendeletben és a végrehajtási rendelkezésekben is, és a bizottság ezeket aztán nem vette át. Tehát mostanáig ezen ö, problémától szenvedünk, és természetesen láttuk, hogy egységesítésre van szükség, azonban nem adták meg nekünk ezt az egységesítési lehetőséget. Nos, emiatt Maternova asszony egy kicsit kevésbé ambíciózus, hogy mi nagyon sokat fáradozunk, sokat akarunk tenni, de a bizottságnak is kell valamit tenni ennek érdekében. Tehát nem vagyok elégedett, elégedett azzal, amit mondott, mert azt hiszem, hogy a pokolba vezető út is jó szendékkal van kikövezve, de hogyha továbbra is így haladunk, akkor tíz év alatt sem érünk el semmit. Hogyha a bizottság végre nem tesz olyan javaslatokat le az asztalra, amelyek végrehajthatóak, és amelyeket a tagállamoknak végre kell hajtania, hiszen itt európai pénzekről van szó, akkor nem fogunk ehelyütt előre jutni. A javaslatok az asztalon vannak, ö, angol nyelven ez a lingua franca, hogy egységesíteni kell. Miért is akartuk közé tenni a kedvezményezettek listáját. Az átláthatóság a szép dolog, de mire szolgál ez? A parlament számára fontos az, hogy tudjuk, hogy a politikáink célokat érnek el, hiszen ezt nem tudjuk. A struktúrális alapok, vagy a mezőgazdasági alapok esetében nem tudjuk, hogy ezek elérik a politikai célokat, éppen ezért van szükség a kedvezményezettek közzétételére és az összevethetőségre. Tehát az az adattemető, ami most itt van, hát ez nagyon szép, de Amire szükségünk van, az az adatok kiértékelése a politikai célok tekintetében, és az a kiértékelés, és itt az Európai Bizottsághoz fordulnék, hogy szép feladata lenne a regionális főigazgatóságnak, hogy mutassa be nekünk, hogy az európai pénzeket kikapja meg a tagállamokban, és elérik-e ők a politikai célokat, avagy sem. Hát amit én most ezekről hallok, attól égnek el a hajam, hiszen nagyon furcsa dolgokat támogatnak, mint luxus hotelek Szlovénia egyes területein, és egyes helyeken Európában iskolaépítéseket szubvencionálnak, amely egyértelműen tagállamok feladata lenne. Nos, e ilyen dolgokra használjuk az EU alapokat? Tehát érdekelne, Pelegrin asszony, hogy van-e egy listája, hogy milyen régiók és milyen tagállamok hagyják végre a legkevésbé az átláthatósági követelményeket, és akkor mit tegyünk? Hiszen lehetséges lenne, hogy az Európai Bizottság az új rendeletben, hiszen most már egy öndöntési folyamatról van szó, azt mondja, hogy itt az átláthatóság végrehajtását a források folyósításához kapcsoljuk. azt hiszem, hogy amit az USA-beli előadók elmondtak, egyfajta példát adhatna nekünk. Négy jelentés évente a kedvezményezettek kapcsolatosan, hogy elérnek-e jelentős javulásokat. Tehát a kérdés az, hogy milyen célkitűzéseket érünk el, ez lenne egy kérdés a bizottság részére, és miért nem annak meghatalmazást a végrehajtási intézkedések tekintetében, hiszen ezeket mindig ki lehet igazítani, hiszen mindig 7 évente szabályozunk, és aztán semmi nem változik. Tehát most az első alkalom, hogy ilyesvalamit hallok. Tehát azt hiszem, hogy ha van ambíciónk és van szándékunk, hogy ezt a lehetőséget kihasználjuk, akkor sokkal többet elérhetünk. Tehát vegyük tudomásul, hogy a parlament és az a szakbizottság is nagyon sokkal többet akar elérni ebben a kérdésben, mint a múltban. Köszönöm. Elnök. Köszönöm, Balcsitis úr következik. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, pirmiausia, taip pat noriu padėkoti. Köszönöm szépen. Először is szeretném kinyilvánítani hálámat a vendégelőadók számára, akik nagyon érdekes és hasznos információkat közöltek velünk, és külföldi amerikai tapasztalatokat osztottak meg. Én Litvániát képviselem, és ma Számos pozitív hozzászólást és megjegyzést hallottunk Litvániáról. Én voltam az egyik azoknak, akik elkezdték a 2005-ben ezt a weboldalt kialakítani, amelyet díjjal is jutalmaztak, mint azt ma hallottuk. Számos kormányváltás történt azóta, és nem is tudtam, hogy Litvánia kapott egyáltalán ilyen díjat. Viszont azzal egyetértek, hogy számos problémák, számos probléma van a tagállamokban és sokan javasolták, hogy változtassunk meg sok dolgot, hiszen az élet általában is változik. Lenne egy költői kérdésem. 300 milliárd euró, eurót adnak a tagállamoknak azért, hogy javítsák a versenyképességüket. És az ország, a tagállamoknak kell ezzel foglalkozniuk, és a bizottság ebben az esetben nem szerepel felelős félként. Julie Pellegrin asszony említette ugye azt, hogy hogy lehet azt várni a tagállamoktól, hogy megbízható információszolgáltassanak. Ez lett volna az egyik. A másik pedig kérdésem a Európai Bizottság képviselőjéhez, aki ma azt mondta, hogy az információ megkapása, úgymond, az a tagállamoknak a jó akaratán múlik. Én azt gondolom, hogy ez, ez két olyan dolog, amit, amit hangsúlyoznunk kell. Emlékszem azokra az időkre, amikor az új tagállamoknak meg kellett, ki kellett alakítani a saját rendszerüket. Ezt nekem is meg kellett tennem Litvániában. És egyedül hagytak bennünket. Hiszen ott voltunk, ott volt a múltunk, meg volt a múlt tapasztalatunk, de valami teljesen új dolgot kellett csinálnunk, és ez nagyon specifikus dolog. És mint azt, és mint azt hallottuk ma, új programokat kell kialakítani azért, hogy hogy a polgárokat és az alkalmazottakat, akik ezen a területen dolgoznak, bántorítsuk. Nagyon hosszú beszédet tarthatnék most, hiszen nagyon jól ismerem ezt a témát. És rendkívül érzékeny is ez a téma egyébként. Azonban azt kell mondanom, hogy a közeljövőben világos döntéseket kell majd hoznunk és az Egyesült Államokbeli tapasztalatokra kell figyelnünk. Az Európai Bizottságnak ki kell majd neveznie egy személyt, aki a strukturális alapok kezelésének átláthatóságáért felel. Hiszen két különböző dolgot akarunk egyszerre. Egyfelől egyszerűsíteni akarjuk a szabályokat, másfelől azt kérjük a tagállamoktól, hogy száz százalékig felhasználják és abszorbálják ezeket a pénzeket. Tehát hogy lehetne ezt megcsinálni, hogy egyszerre egyszerűsíteni akarjuk a szabályokat, úgy, hogy közben kinevezünk valakit, akiről tudjuk, hogy minden egyes hibáiról ez a felelős. Tehát emiatt az Európai Bizottságnak kell vállalnia a felelősséget véleményem szerint olyan olyan embereket kell kinevezni, akik kompetensek és tudják vállalni a felelősségeket, akik javaslatokat tesznek a szabályzatok egyszerűsítésére a tagállamokban. Azt hiszem, hogy néhány tagállamnak akár még szigorítania is kellene a szabályaikat. A ma hallott példák az Egyesült Államokból nagyon hasznosak voltak véleményem szerint, úgyhogy a jövőben ezeknek a folyamatok, ezekben a folyamatokban részt kell venni a, a köz, köznek és a közvéleménynek. Mindez pedig ahhoz fog vezetni, hogy a kormány és a közvélemény általánosságban éve jobban informált lesz, és jobban elfogadja ezeket a folyamatokat mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az Európai Bírós Bizottság jobban felelősnek érezze magát ezekben a folyamatokban, és hogy mind a 27 tagállamban, ami folyik, az azért is felelősnek, felelősnek érezze magát. Mielőtt befejezném, am, amikor arról beszélünk, hogy az EU pénzek felvet, felvételének a sebessége milyen, akkor meg kell értenünk azt is, hogy vannak olyan tagállamok, amik egyszerűen nem képesek az összes EU-s pénzt magukba felhasználni. Köszönöm szépen. Tehát szúr következik. Köszönöm, elnök úr. Ez egy meghallgatás, tehát tanulhatunk egymástól. Ahogyan az előttem szóló kolléga is elmondta ma délelőtt, valami újat tanultam azt illetően, hogy az USA-ban egyes kérdéseket hogyan oldanak meg. Én nem szeretem a monológusokat. Mostanáig nagyon sok monológust élhettünk át. Itt azonban az, el, az utóbbi három előadó, például Levison úr, a szemvevőszék tagja, valamint Maternova asszony, a regionális főigazgatóság egyik legmagasabb rangú tisztviselője, valamint Pellegrin asszony, a tudós, kutató. Nos, önökhöz szeretnék egy kérdést feltenni. Önök mit tanultak az USA beli előadóktól, Devani úrtól, illetve Britól úrtól? Vannak-e nagyon érdekes dolgok, amelyekben el szeretnének mélyülni az Európai Uniós politikák szempontjából? Elnök, köszönöm. Sonderberg úr következik. Köszönöm szépen az utolsó hozzászólónak a gondolatait. Nagyon kiváló előadásokat hallottunk, de szerettem van tudni, hogy a politikai akaraton kívül miért nem lehetne Európa egy amerikai modellen alapuló rendszerbe vezetni? Általában minden adatot meg lehet adni egy központi adatban, be lehetne táplálni, aztán meg lehet nézni, hogy összecsapatosod adatokat, mi történik. Én azt hiszem, szerintem nem emberi jog, nem alanyi jog az emberi jogok általános igazából nem szép, hogy mindenki kaphat EU-s támogatást. Szerintem megfelelően, ellenkezőleg megfelelően hozzá kell tudni járulni. Egy olyan rendszer kialakítása az egy adatbankhoz, amely megbízható. Ami az eh, legutóbbi három előadót illeti, azt kérdezem, a politikai akaraton kívül mi akadályoz meg bennünket abban, hogy az amerikai rendszert átvezessük Európába? Köszönöm. Cimárkágis. Köszönöm. Káci Márkákis úr következik. Köszönöm, elnök úr. Hogyha helyesen látom, és ez a kérdés a bizottsághoz, szeretném kiegészíteni, amit Greszle kolléga mondott akkor a bizottság továbbra is elutasítja a felelősséget, ami az adatok pontosságát illeti. Nos, rendben van, ezt el kell fogadnunk, de nem vagyok kiszor, hogy ezt hosszabb ideig elfogadjam, nem akarom olyan drasztikusan kifejezni magam, mint a kollégek, de hogy de a dolog egészen világos. Miért kell elfogadnunk, hogy a pontosság nem adott? Mert és az az új tagállamok érdekes tapasztalata, hogy egyáltalán nem segítettek a, a bizottság nem segítette a csatlakozó országoknak, hogy alkalmazkodjon a szabályokhoz hogyha a bizottság az, a források odaítélését nem kapcsolja a szabályok betartásához, akkor továbbra is így fog ez menni. És ezért kérdezem a bizottságot, hogy miért nem lehetséges. Nyilvánvalóan más államokban a világon ez lehetséges, hogyha, hogy kijelentjük, hogy aki nem tartja magát a szabályokhoz, és mi segítünk nektek, hogy megismerjétek a szabályokat, talán egy egységes rendszerrel. Nos, tehát aki tartja magát a szabályokhoz, az megkapja a forrásokat, aki viszont nem tartja magát ezekhez, az nem kapja meg a forrásokat. Mi ezzel a probléma? a stratégia, amit jelenleg beindítunk, és ezt Léviz úr elmondta, és örülök, hogy a számvevőszék mindig pontosan odafigyel egyre erősebben de a hibások, a vétkesek néve, néven nevezése, ami a bizottságot illeti, nos ez egyre erősebb, mert az az adat, saját adat ö, mix, amit bemutatnak nekünk, hát ez olyan, hogy nagyon-nagyon sok adatot tömnek ö, elénk, és egyáltalán nem tudjuk, hogy ezekkel mit kezdjünk, és ez így nem megy tovább nagyon szorosan össze, együtt kellene működnünk a szemvevőszékkel is, azt illetően, hogy a bizottságon belül tesz egyes dolgokat jobban vagy rosszabbul, az egyes főigazgatóság között milyen különbségek vannak, és a tagállamoknál is be kellene vezetni a védkesek névennevezésének folyamatát, hiszen vannak olyanok, akik együtt akarnak működni, Balcsitis úr is megnevezett ilyet, de nem kapnak segítséget, mások nem is akarnak együttműködni. Mindezt elemezni kellene, és a közvélemény számára is nyomon követhető struktúrákat kellene kialakítani. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm. Olbricht úr következik. Uh, first of all... Köszönöm szépen. Először is szeretnék Elnézést kérem, mert a Regionális Fejlesztési Bizottság ülésről jöttem, mert hát ott, ott is ott kellett lennem. De az alapján, amit ma hallottam, az egyik fő elem az az a kérdés, hogy ha össze akarunk hasonlítani, össze akarjuk hasonlítani az amerikai rendszert, és megkérdeznek bennünket, hogy mit akarunk átvenni abból a rendszerből az átláthatóság kapcsán, a kérdés az, hogy egyetlen össze lehet -e hasonlítani a, azt a rendszert, ami az Európai Unióban a, a kohéziós politika keretében shared management, tehát megosztott management rendszer alapján működik. egyetlen meg lehet ezt az összehasonlítást tenni. És az, hogy most kevés adat van, vagy, vagy nem tudjuk az adatokat ellenőrizni, ki a felelősség, a, koordináció hiánya, a különböző rendszerek problémája. Tehát itt nem az a probléma, hogy az emberek nem tudják a szabályokat, hanem az, hogy a nemzeti szabályok mások, mint az európai szabályok, és az emberek ezért elveszettnek érzik magukat. Tehát a kérdés az, hogy tudunk-e egy világos európai rendszert kialakítani, amely tartalmazza a választható költségeket. És le tudunk-e egy egységes közbeszerzési rendszert kialakítani. Az emberek tudják a szabályokat, csak az a baj, hogy a szabályok tagállamoként változnak, és sajnos még nem tudtunk egy Európai Uniós szintű egységes rendszert kialakítani. Tehát miért akarjuk összehasonlítani a mi rendszerünket, az ellenőrzési, a monitoring <clears throat> rendszerünket, az emberek részéről történő ellenőrzést, amikor, amikor egyáltalán az sem biztos, hogy ez összehasonlítható az amerikaiaktól is ugye azt hallottuk, hogy ha például figyelnek a mi vitánkra, eh, ugyanaz a vita folyik le itt, mint ami az Egyesült Államokban? Eh, valószínűleg nem, mert más, másról beszélünk. Itt ugye Európa, az Európai Unióról, tagállamokról, kedvezményezettekről, eh, szektorokról vitatkozunk, és ez meglehetősen bonyolult, és Amerikában valószínűleg mások a problémák. Tehát le akarunk-e mondani a, a shared managementről, vagy csak egyszerűsíteni akarjuk a shared management. És ez, ez nem ugyanaz, a kettő abszolút más. Tehát, hogyha a megosztott management rendszert akarjuk alkalmazni, ez már önmagában nagyon bonyolult. A kérdés az, hogy mennyire tudjuk ezt a shared management rendszert verifikálni, amely egyébként bevált valamennyire. Tehát, hogy delegáljuk nagyon sok elemet delegálunk a tagállamok részére, és ők legyenek a felelősek, vagy pedig mi akarjuk megtartani a, az ellenőrzést és az irányítást, illetve a felelősséget. Ez egy más filozófia. Egyszerűen nem lehet a kettő dolgot megcsinálni. Köszönöm. Grazie, Olivo. Köszönöm. Először Pellegrin asszonynak akartam megadni a szó, de előtte még hozzáfűznék valamit. Uh, különbségek vannak az USA és az EU között. Az egyik alapvető a következő. Még az USA-ban központi ellenőrzés van erről a 785. Az Európai Unióban az ellenőrzéshez szükségszerűen szükség van az, a tagállamok együttműködésére. Kérdésem tehát, azon adatok tapasztalatai alapján, amelyet az európai ügyészségek, vagy akár az OLAF, vagy egyéb nyomozóvizsgálati szervek szolgáltnak nekünk, egyes csalások esetében akár kormányok is részesek, tagállamok vagy regionális kormány, regió, regiók kormánya is részesek ezek, részesei ezen csalásoknak, és akár tagállami szintű politikusok is, akiknek nyilvánvalóan nincs érdekük abban, hogy adatokat szolgáltassanak és együttműködjenek az Európai Bizottságnak, tehát a pro- bizottsággal. A probléma tehát ez, hogy az Európai Bizottság milyen további erőfeszítéseket kíván tenni ezen tagállamokkal szemben, akik nem működnek együtt megfelelően az olaf illetve az Európai Bizottsággal. Azt hiszem, hogy ez az a téma, ami legjobban foglalkoztat majd minket a következő években. Meg is adom a szót Pellegrin asszonynak, majd pedig Maternova asszonynak, ezt követően pedig Levi Horizon úrnak, hogy válaszoljanak a kérdésekre, és ha még a két usa vendégünk is hozzá kíván fűzni valamit, megtehetik, tessék. Uh, thank you. Um... Köszönöm szépen. Ami azt a kérdését illeti, hogy mi akadályoz meg minket abban, hogy amerikai rendszert vezessünk be Európában, szerintem megkaptuk a választ. Irányított, a megosztott irányítás miatt más a helyzet. Hát milyen megoldást találunk? Ezt az akadályt nem tudjuk elhárítani, szerintem lehetetlen, ez a különbség megmarad. A névvel az újabb mutogatás, az lehet megoldás a különböző főigazgatóságok esetében, nem csak a tagállamok esetében. Szankciók, ez egy másik opció, de talán kevésbé reális, vagy realisztikus is ebben a konkrét összefüggésben. Szerintem a megoldás az lenne, hogyha az adatokat minél hasznosabbá, pontosabbá tennénk. Ez egy kötelesség, feladat. Nem igaz, hogy a tagállamok nem tudnak pontos adatokkal biztosítani. Ami a hasznos, pontos adatokat illeti, abban reménykedünk, hogy a hozzáférhető adatokat felhasználják az állampolgárok, és nyomást gyakorolnak a tagállamokra, a különböző illetékes hatóságokra, annak érdekében, hogy mindenki részt vehessen ember a bizonyos átláthatósági kezdeményezésben. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr! Néhány megjegyzés azzal kapcsolatban, hogy mit tanulhatunk, és mit tehetünk a jövőben. Először is, ami szerintem nagyon hasznos megjegyzés, és engem meglepett, amikor hallottam a szembevőszék tagjának szavait, mert pontosan ezekkel a szavakkal foglalkoztunk a tagállamokkal folytatott vitákban, amit az a köznek joga van megtudni, hogy hova kerül az ő általa befizetett pénz. Tehát ez az öreg kontinensen is így van. Az adatvédelem és a vállalkozások titkosan kezelt adatai, ezzel a kérdéskörrel foglalkoztunk az Európai Unió régi tagállamaival, amikor megpróbáltuk az iránymutatási programokat vagy gondolatunkat bevezetni, mi ez a titkolózás? Ha valaki közpénzt kér, akkor milyen titkosságról beszélünk, milyen titoktartásról van szó? Hát kérem szépen, az embereknek joguk van, meg tudja, miről van szó. Higgyék el nekem, nem a 2004-ben, 2007-ben csatlakozottaknak voltak fenntartásaik. A legtöbb problémánk a régi tagállamokkal volt akik régóta vannak az EU-ban, és régóta kapnak támogatást az agrárágazatban, az átláthatósági kezdeményezés előtt is kaptak ilyen pénzeket, a 2005-ös szimkállásféle program bevezetése előtt is kedvezményezetek voltak. A legnagyobb ügy, a legnagyobb kérdés volt az adatvédelem, a vállalkozások vagy cégek titkos információi, ami a régió főigazgatásokat illeti, én nagyon szívesen néven nevezném a bűnös, de nem könnyű. Nem könnyű elérni azt, hogy a tagállamok minimális normákat elfogadjanak eh, ebben az összefüggésben, és az irányított, a megosztott irányítás keretében azt hiszem, erre az időszakra szerintem addig nyomtuk a dolgot, amíg lehetett, és megismétlem, a litván példa kiváló példa, a magyar példa egy nagyon, nagyon kiváló. Ezek az országok sokkal többet tettek, mint amit elvártak tőlük jogszabálylag. Ami a kedvezményezettek listáját illeti, mi nem azt akartuk elérni, hogy kereszt összevetéseket végezzünk kutatás céljából a tagállamok között, azt akartuk elérni, hogy a tagállamokban a közvélemény tudja, hogy mit, hova használnak fel. Tehát azt akartok elérni, hogy felhasználóbarát adatok kerüljenek elő, felkutatható adatok. Soha nem arról volt szó, hogy össze akartuk hasonlítani az országokat kutatási szempontból. Tehát nem kutatás által vezérelt adatgyűjtésről volt szó. Éppen ezért azt gondolom, hogy a lehetőségünk az lesz, amikor meghatározzák a következő időszak jogszabályi kereteit, amint tudják, a bizottságnak van ugye kezdeményezési jogköre, és Greszle asszony pontját jól vettük, ami az átláthatóságot illeti, az eltét, t amit 2005-ben hozunk létre, és az azt megelőző rendeletek nem tükrözték az átláthatóságot. Szerintem más lesz a helyzet jövőre, illetve amikor az új rendelettervezetek elkészülnek a következő pénzügyi időszakra. De a tárgyalási folyamat mindegy, hogy mivel jön elő a bizottság, ugye a tanácson keresztül megy az egész. Ugyanezt a varázs formulát, az adatvédelmet, a cégek titkos adatait, ezt a témát biztos felvették 2011-ben. Mert az irány, a megosztott irányítás keretében működtetett alapokról van szó, ami a kulturális, politikai preferenciákat illeti, ilyenkor a tagállamok nagyon is kiállnak saját hagyományaik mellett, és nagyok az eltérések. Nagyon más, mint a központilag irányított, gazdaság élénkítő vagy konjunktúra alap az amerikai esetben. De az amerikai példából azt viszem haza, egyetértek eh, a tőlem jobbra ülő kollégával, hogy az Európai Uniós pénzek felhasználása nem alanyi jog, nem emberi jog. Alapvető emberi jog. Az adatvédelem kérdései nem játszanak szerepet ebben a kérdésben. Amikor a potenciális kedvezmények tájékoztatásáról van szó, illetve amikor arról van szó, hogy ezt a listát közzétesszük. És eh, szerintem ez nem csak a kohéziós politikára vonatkozik, az az egész EU költségvetésre. Va bene. Signor Levison, pre- Levison úr, mi a szó? Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint azt már elmondtam, mi auditorok nem mondhatunk semmi politikait, de azért elmondanám, hogy hogy mi, mi múlik az audit sikere, illetve ennek a, keze, ennek a kezelésnek a sikere. <clears throat> Mint azt elmondtam, például meg tudjuk vizsgálni azt, hogy, hogy hatékony megközelítést alkalmaztak-e. Ahogy azt hallottam Peregrin asszonytól, lehet, hogy rosszul értettem, de eddig rendkívül hatékony rendszerünk volt és nem minden tagállam használta ugyanúgy ezt a rendszert, és azt is megállapítjuk, hogy 2025-ben, hogy jó lett volna, hogyha megegyeznek a szereplők -e valamiben. Ugye, tehát lehet ugye, hogy az esetben vannak olyan tábornokok, akik már ugye 20, 20 mérföldre járnak a hadseregük előtt, és ez kicsit úgy hangzik nekem, hogy mint hogyha lennének olyan tagjai a csoportnak, akik, akik sokkal inkább érdekeltek egy dologban, mm, tehát a tagállamok vállalkozása, illetve a tagállamok polgárainak más lenne az érdeke. Tehát a kohéziót ebben a, te, ebben a tekintetben is kellene erősíteni, illetve ugyanúgy érteni. Elmítettem a, a smart célokat is. Ugye ez azt jelenti, hogy a specifikus, mérhető, elérhető, releváns és időszerű. És hogyha ebben megállapodnának a partnerek, akkor azt gondolom, hogy az pozitívan tekintenék, tekintenék az utódaink 2025-ben. De csak egy személyes vélemény. Mindenképpen örül, örültem, hogy a, örültem annak, amit Eh, hallottam eh, ma, és azt gondolom, hogy szükség lesz a jövőben arra, hogy a szemvevőszék biztosítsa valamilyen formában az átláthatóságot, mind a közvélemény, mind a parlament, mind a tanács felé. Köszönöm szépen, elnök úr. Grazie, signor. Köszönöm, Devenis, Brito úr. Eh, hozzá kívánnak fűzni valamit? Uh, I, I have been... Igen, valóban lenyűgöző volt hallgatni a mai vitát kicsit emlékeztet arra, ami, amit az Egyesült Államokban folytattak le egy kb. tíz évvel ezelőtt. Nem jutottunk el könnyen a centralizált rendszerig. Ma nagyon sok kérdést felvetettek adatvédelmi kérdéseket, akkor adatszolgáltatási szándék hiányát, és a többi, és a többi és az amerikai politikusok is vitatkoztak erről, tartott a vita néhány valameddig az Egyesült Államokban, és voltak ugye, különböző átláthatósági lobbista csoportok, viszont a az a centralizált rendszer, amelyről ma beszéltem, nem az első próbálkozás volt Amerikában ennek a helyzetnek a megoldására, hanem nagyon sok ö, egyéb rendszert is kipróbáltunk az elmúlt évtizedben, és minden egyes rendszernek volt egyfajta ö, siker aránya, és kudarc aránya is. Tehát meg volt lehetőségünk a, ennek a rendszernek az építése alkalmával tanulnunk a korábbi hibáinkból, és ez jelentős haszonnal járt rájöttem, hogy három, dolgot kell, három kérdést kell feltennünk magunknak. Egyrészt, mit kell? Milyen adatokat kell begyűjteni? És úgy tűnik, hogy ö, ö, új ö, jogszabályokat alkothatnak, és akkor kell majd ezt a döntést meghozni. A másik fő kérdés az, hogy hogyan gyűjtsen be ezeket az, ezeket az adatokat. Ugye elmondtam, hogy mi mi egy új rendszert alkottunk az adatgyűjtésre, hiszen az összes szövetségi hatóságnak már vannak rendszerei, de igazából mindegyik, tehát az egyes, tagá, egyes államokban mindegyik más képen működik, tehát egy új rendszert építettünk. Harmadszor, hogyan jelenítsük meg ezeket az adatokat. Mi az adat megjelentés kapcsán egy rendkívül nyitott közvetlen módot választottunk, amelynek olyan jellegzetességei vannak, amely, eh, amelyek korábban kormányzati weboldal még nem rendelkezett. Tehát lehet, hogy úgy hallatszik, mint hogyha eh, mi már előbb járnánk, mert egy centralizált rendszert eh, építettünk, és hogyha az a gazdasági válság nem jött volna, akkor, akkor lehet, hogy nem is jött volna létre ez a rendszer, amelyünk, amely most van. Úgyhogy támogatom azokat az erőfeszítéseket, amelyek egy európai centralizált rendszer kialakítására, kialakítására irányulnak. Lehet, hogy nem fog tetszeni az embereknek az, amit látnak, de mindenképpen megvan a joguk arra, hogy lássák ezt. Tehát ezt szeretném mondani. Um, can I just say, um... A megengedék, ami a titoktartást illeti, a magánszféra, magánszféra védelmét, nem e, egy kettős választás, hogy minden magán jellegű adatot kiteszünk alapra vagy semmit. Tehát amikor a szövetségi kormány a szerződéses kapcsolatba lépnek a vállalkozások, akkor a pályázatban vannak esetleg olyan adatok, amelyek magán vagy titoktartásra számot adóak. A dolog, tehát az, hogy a pályázatot írtak, hogy egy adott vállalkozás megkapta ezt a megbízást, ez persze nyitott, hogy erre vonatkozó adatokat közölnek-e. Igazából a vita a magányjellegű információkról szólt, adatokról. Texasban ugye említettem, az önkormányzatok azt kérik, hogy az iskolák mondják el, hogy mennyi pénzt költenek tankönyvekre és tanárok fizetésére. Tehát a tanári fizetés például ez egy problémás adat lehet. Minden egyes tanár nevét és fizetését feltüntetetnénk a honlapon, de hát persze nem annyira jó ötlet, nem így járunk el, hanem egyszerűen azt mondjuk, hogy összesen mennyi pénzt fizetnek ki a tanárok fizetésére. Lehet, hogy azt elmondjuk, hogy hány tanár dolgozik az iskolában, hogy akkor nagyjából ki lehet számolni, hogy mennyi az átlag fizetés, de persze tiszteletben tartjuk a magánszférát. Tehát Szerintem meg lehet felelni a magánszféra védelmi követelményeinek. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Új fent Gressle asszony kért szót, tessék. Köszönöm. Még egyszer emlékeztetnék kérdésemre, a bizottsághoz Pellegrini asszony az intéztem, melyik tagállamok, régiók azok, amelyek különösen rossz tanulók és tudjuk ezt egyáltalán, van erről áttekintésünk, hogy ki az, aki jól teljesít, mely tagállamok teljesítenek jól. Hogyha 27 tagállam rangsorát meghatároznánk, akkor minimális struktúrás előfeltétel lenne ez az egész értékeléséhez. Mostanáig a közétételi között, kötelezettség egy elhibázott lépés volt, ezt nem helyesen hajtották létre. Az a kérdés, hogy hogyan hagyják végre, ez mindenképpen fontos, hogy az egészet értékelni tudjuk. Egy kérdésem van a számvevőszékhöz. 2025-re értettem, hogy auditot terveznek, de talán nem jól hallottam. Tudják-e, hogyha bármilyen formában parlament ellenőrzést akarunk gyakorolni, akkor bizonyosan ö, ö, több információra van ö, szükségünk, milyen igazgatási költségei vannak ennek, milyen információkat ö, kap a szemvevőszék, milyen ö, programok sikeresek és melyek nem. Az igazgatási kiadásokról tettem fel kérdést, és nem következetes számadatokat kaptam a bizottságtól, tehát mit tud a szemvevőszék az ilyen kezdeményezések követéséről. És az utolsó kérdésem, a költségvetés rendelt jelentéstevőként tanulom ezt, és egy három éves felülvizsgálatról van szó, egy központi rendszerre van szükségünk, világos követelményekre, egy nyelvre van szükségünk, egy valutára, egy értékelésre, és ezen adatokból kiindulva mindez mit eredményezett, hogy valóban világos strukturális felépítést tudjunk kialakítani, ez az, amit megtanultam, ami valóban meglepett és csodáltal töltött el, Devenin úr mondta kezdetben, hogy 50 ö, munkatársuk van Washingtonban, és 29 inspektoruk, itt 800 munkatársról is szó esett, ők főfoglalkozás tisztviselők, tehát azt hiszem, hogyha valamennyiket azt számolom, mi kevesebb pénzzel hiszen 150 milliárd euróról van szó, sokkal kevesebb pénzről, nagyon kevesen dolgoznak ezen a területen, és el kell mondanom, hogy számomra már ijesztő, és nem vagyok biztos benne, hogy, hogy egyáltalán, ha fel kell tennem ezt a kérdést, köszönöm. Szönörül András. Elnök, köszönöm. András úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Peregrin asszony említette, hogy Spanyolország és Lengyelország nem szívesen hoz nyilvánosságra a kedvezményezetekről információkat. Kérdezem a bizottságot, hogy milyen intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy ez megszűnjön ez a helyzet. És másik kérdés a bizottsághoz, hogy az átláthatóságot miért nem teszik feltételévé a, a költségvetésnek? Jön a Pellegrin, Köszönöm, Pellegrin asszony válaszolhat Gressle asszony kérdésére. Uh, concerning the... Hát, ami a, a jól teljesítők listáját illeti, illetve rosszul test, teljesítők listáját illeti nem igazán tetszik ez nekem, mert nincs egy átfogó listánk, csak specifikus esetek vannak. De a lista tetején Finország, Franciaország áll, alul Olaszország például. Például Spanyolország is itt tartozik, hát sajnos, vagy hát sajnálom, hogy csak egy ilyen részleges bizonyítékom van. Köszönöm a tájékoztatást, és számomra ez nem újdonság, ami Olaszországot illeti. Matánova asszonynak adom meg a szót. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak szeretném megpróbálni, szeretném megpróbálni némi rendszert vinni a tagállamokba, amiről beszélünk. Nincs igazából egy teljes mértékű összehasonlíthatóság, ez nem is volt sosem a célunk csak engedjék meg, hogy a, aktualizáljam, vagy frissít, elmondjam, hogy hol állt meg a kutatás. Voltak szürke területek a térképen, és most már ezek mind zöldek, tehát minden ország gyakorlatilag megfelel a kohéziós alap követelményeinek. Spanyolország volt az utolsó ország egyébként, amely megfelelt, de de más szempontból nem problémás a rendszer. Tehát az utolsó országként Spanyolország, Görögország, az Egyesült Királyság régiói és Olaszország felelt meg. A felhasználhatóság szempontjából Pelegrin asszony egy elvitette, hogy Spanyolország, Olaszországgal mi a helyzet. Lengyelországgal egyébként sosem volt problémánk Szerintem itt csak némi félreértés volt, tehát Lengyelország nem volt problémás a tekintetben, hogy a kedvezményzetek listáját nyilvánosságra hozza. A legkeményebb viták erről a kérdésről, és általánosságban ez volt a tapasztalatunk, hogy a legkeményebb viták, tehát olyan tagországokban folytak, ahol, a, ahol centralizált a rendszer. Tehát például szövetségi államokban nyilván tradicionálisan ez egy eh, rendkívül nehéz dolog. Ironikus módon egyébként az új tagállamok azt várták, hogy a transz, az átláthatóság és a nyilvánosságra hozatal együtt jár a pénzzel. Tehát érdekes módon esetleg ez pontosan ellentétesen történt, tehát egyszerűbbek voltak a, tárgy, egyszerűbb volt a tárgyalások lefolytatása azokkal az tagállamokkal, amelyek nemrég csatlakoztak, hiszen nyilvánvalóan, hogyha kap, kapunk EU-s pénzt, akkor azt nyilvánosságra is hozzuk. Tehát náluk az új tagországokban ez egyszerűbb volt, Litv- Litvániában, Magyarországon. Ezek, ezek voltak a legjobb tapasztalataink, Dánia is egyébként, vagy Svédország, Finnország eh, ide tartozott, nekik is nagyon jó weboldalaik vannak. Körülbelül ennyi információm van az egyes tagállamokról jelen pillanatban. Gressle asszony hozzászólásával kapcsolatban pedig, ami az egységes pénzem, egységes nyelv központi rendszert illeti. Azt szeretném elmondani, hogy az az információ és a tájékoztatásnak a, az, hogy ezt mennyire kívánják, az a politikai kontextus függvénye is. Tehát nem biztos, hogy a parlament vagy a tanács szívesen felhatalmazná a bizottságot azzal a, azokkal a jogkörökkel, amelyeket ez jelentene. Tehát a, a bizottság véleményem szerint bizonyára tudatában van a, a szerepével az, intézményi közi felállásban, és lehet, hogy nem is állna elő ilyen javaslattal, hiszen megpróbálunk azért mi is felelősek és realisztikusak lenni a tekintetben, hogy mi az, ami jogszabályilag, amit jogszabályilag javasoltak, úgymond. De azt gondolom, hogy a jelenlegi szervezeti és szabályrendszerben jelentős eredményeket értünk el. És a korábbi megjegyzés volt az, hogy nincsen olyan rendelkezés, amely, eh, amely ezt a fajta asszisztenciát előírná. Tehát egy informális hálózatunk van, szemináriumokat tartunk, véleménycseréket folytatunk, a legjobb gyakorlatokat cseréljük ki. Így tudjuk eh, biztosítani azt a tudást transfert máshova is. És ennek már vannak is eredményei, köszönöm. Signor Levison úr. Levison úr. Thank you very much. I received... Köszönöm szépen. Gressler asszonytól kaptam kérdéseket. Remélem nem voltam túl cinikus, amikor 2025-ről szóltam. Azt akartam ezzel mondani, és úgy gondoltam, hogy jó lenne, hogyha most elgondolkoznánk azon a stratégián, hogy a jövőben mit lehet elérni. Értem, mi értelme egy javított rendszer kialakítása az átláthatóság terén? Ezért mondtam azt, hogy talán jó ötlet lenne a smart célkötőzéseket ezen a területen is alkalmazni. Majd a jövőben, lehet, hogy 2014-ben már feláll ez a rendszer, nem 25-ben. Már a szembevőszék talán már valamit tud tenni. De mielőtt valami adminisztratív dolog történne, politikai dolgoknak kellene történnie. Az Európai Számvevőszék nem tud ebben mit tenni. Pellegrin asszonytól azt tudta meg, hogy ha most kezdjük el, nem sokat találnánk. Most kezdnénk hogy nem sokat találnánk. Szerintem az eredményeinket nem nagyon tudnánk most javítani. Tehát ha 2010-ben nem hiszem, hogy értem, meg volna jelentést készíteni, azt javasolnám, hogy politikai döntés hozzanak először, és utána majd jövünk mi. Tehát jó lenne, hogy nagyon fontos az egyszerűsítést bevezetni, figyelembe kell venni azt is, hogy milyen speciális konzisztencia jellemzi ezt a területet. Például hidakat építenek, nem tudom, hogy ha Dániában hidat építenek Dánia és Svédország között, akkor két nevet teszünk a listára, egy Dán és egy Svéd nevet, amikor 10 milliárd euróról van szó. És több száz alvállalkozó vesz részt ebben a projektben. Hát nagyon nehéz ezt így kezelni. Emlékszem, amikor a nagy híd megépült, rengeteg bírósági ügy alakult ki a híd körül. Nem egyszerű dolog, és valóban meg kell tudni, hogy mit akarunk közzé tenni. Ez az én személyes véleményem. Köszönöm. Grazie. Chiesto tud intervenire. Köszönöm. Bácsi tisz kolléga kért szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon röviden. Már szóba került, hogy Két filozófiáról beszélünk itt. értek ezzel. Az egyik filozófiát a látogatóink fogalmazták meg. Tíz, tizenkettővel ezelőtti időszakról szól, az új vita pedig a központosításról szól. Ezt említették a számvevőszék képviselői. Politikai döntést kell hozzunk a jövőben. Nem lehet ezeket meghozni, amíg nem kapom megfelelő információt. Talán a mi bizottságunknak vissza kellene térni erre a témára a jövőben, de azt megelőzően a látogatóink megfelelő információval látnak el bennünket, ami a munkatársak létszámát illetik, illetve az alapok mértékéről, vagy nagyságáról, nagyságáról is lenne bennünket tájékoztatni, és majd a jövőben tudunk akkor így dönteni. Manapság garantálni kell a vélemény, hogy az eszmecserét, a tapasztalatcserét a főigazgatóságok között, ez a múltban nem mindig volt így. Ez lenne utolsó megjegyzésem, és szeretném megköszönni a vendégeinknek és Liberecki hogy megszervezték ezt a nagyon érdekes szemináriumot. Szeretne válaszolni, mert aztán megadom majd a szót Liberecki zárszó céljából. Van-e valaki, aki hozzá kíván még szólni Barcsitis úr felvetéseire reagálva? A bizottság esetleg senki? Nem? Akkor Liberacki úr kap szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Lejárt az időnk nagyon röviden. Először is azt állapíthatjuk meg, hibákat elkövetni, csalás elkövetni közpénzek kiadásánál, ez előfordul Amerikában is, nálunk is. Ez egy jó hír. Második megfigyelés. Mit tanultam Devani úr öntől? Ami a magánkiadásokra vonatkozó magánjellegű adatokat illeti fel, közpénzeket felhasználva nincsen magánszféra. Amerikai megközelítésként ön ezt fogalmazta meg, hiszen egy kicsit haposztunk itt a magánjellegű a kapcsolatban. Nem cél, hanem eszköz, mondta Brit úr. Ez az átláthatóság. Az átláthatóság az alapok megfelelő kezelésére vonatkozik. Negyedik dolog. Jobb átláthatóság, jobb unió, ezt mondta Levison úr az Európai Számvevőszék részéről. Ami az Európai Számvevőszéket illeti, többen vannak itt. Az ötödik dolog. Azt akarjuk, hogy az Európai Bizottság legyen felelős a jobb, jobb unióért. Ne felejtjük el, hogy a fejlesztési főigazgatóság része a bizottságnak. A bizottság ne féljen a tagállamoktól, és ne féljen a tanácstól. A mentesítést, ha ez a bizottság megadja vagy nem, ne féljenek. A tanács nincs jelen, tehát nem fogunk a tanácshoz üzeneteket intézni. Tisztelt elnök úr, nagyon szépen köszönjük ezt a meghallgatást, nagyon szépen köszönöm az előadóknak, köszönöm szépen a közönségnek, a hallgatóságnak is köszönöm szépen. Grazie molto veramente a lei. Nagyon köszönöm önnek a végzett munkát, köszönetet mondok a vendégeknek, különösen két amerikai barátunknak, akik valóban nagyon értékes hozzájárulást tettek vitánkhoz. A következő találkozunk, viszontlátásra!